So, good, good morning, colleagues. Um... Jó reggelt kívánok, kollégák! Az első napirendi pontunk a mai napon A 12-es és 13-as pont az Európai Üzleti Közösségi Finanszírozási Szolgáltatók és a pénzügyi eszközök piacai. Az előadók 6, az árnyék előadók 4 percet kapnak, és utána meghallgatjuk a többieket, megkap, megkapja a szót a bizottság is. Az első jelentés előadója Ashley Fox, az Európai Üzleti Közösségi Finanszírozási Szolgáltatókról, az ECSP-ről van szó, tehát tessék! Colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a kollégáknak a módosító indítványokat, és Örülök, hogy sikerült ezt az ambíciózus időbeosztást tartani. A módosítók és az árnyékelőadókkal folytott, folytatott eszmecserék is arra utalnak, hogy jó irányban haladunk, és nem volt sok ellentmondásos téma például, hogy 8 millió euróra emeljük a limitet, illetve hogy a befektetői védelmet erősítsük. Ezek az intézkedések minden frakció támogatását elnyerték. Van három terület azonban, ahol nincs egyhangú vélemény, tehát itt nem értünk egyet, és ezekre szeretnék kitérni. Az egyik az ESMA szerepe, az ICO-k bevonása és a harmadik országokra vonatkozó rendszer különböző vélemények vannak a tekintetben, hogy az ESMA milyen feladatot lásson el. A bizottság azt mondja, hogy az ESMA az üzleti közösségi finanszírozási szolgáltatókat ellenőrizze, felügyelje, vannak akik mások, vannak akik szkeptikusabbak, én is, és mások is rajtam kívül, és úgy gondolom, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok értik ezt legjobban, ők ismerik a saját piacaikat, és ezért ők tudják a legjobban felügyelni a platformokat, amelyek náluk működnek. Ez a rendelet azt tartalmazza, hogy mindenkinek ugye engedéllyel kell rendelkezni, követni a szabályokat. Az engedély meglétét nemzeti szinten ellenőrzik, tehát a, az ESMA feladat körét ezt egy kicsit itt megzavarja, hogy úgy mondjam, és amúgy sincs elég erőforrása arra, hogy egy ilyen rendszert ellenőrizzen és felügyeljen. Tehát a nemzeti szolgáltatók azok jobb helyzetben vannak. Tegnap meghallgatást tartottunk, és én fel is tettem a kompetenciával kapcsolatos kérdést az ESMA igazgatójának, és örültem annak, hogy azt mondta, hogy a kis mértékű tevékenységekre nem érdemes az ESMA felügyeletét irányítani. 8 millió euró a limit, kedves kollégák, tehát nem hiszem, hogy a 8 millió euróról azt mondhatnánk, hogy rendszer szintű kockázatot jelent, Inkább azt mondanám, hogy az ESMA képviselője azt próbál, arra próbált utalni, hogy a nemzeti hatóságokra hagyjuk ezt a feladatot. Tehát ez lenne az első téma. A másik téma az az ICO-k bevonása volt, és nagyon érdekes dinamika alakult ki, mert nem feltétlen értenek egyet az árnyék előadók az előadóval. Az én módosító indítványaim, amelyeket egyébként több frakcióbeli kollégával együtt nyújtottam be, a néppárt, szocialista frakció és egyéb kollégák is voltak ebben. Ez a módosító azt mondja, hogy minek kell megfelelni egy platformnak? Mikor vonatkozik rá a rendelet? A következőknek először is noises off, Chairman. I wonder if a couple of Elnök úr, nagyon nagy zaj van a teremben, én arra vártam, hogy fejezzék be a beszélgetéseket a kollégák. Elnök, kérem legyenek csetben. Az előadó folytatja. Tehát központi kibocsátót használó platformok, amelyek a központi kibocsátó felelős a projektért, aztán közvetítőt használ, nem pedig magánkihelyezést. A harmadik feltétel pedig az, hogy tokeneket bocsát ki úgy, hogy vagy átruházható értékpapírt vagy hitelt kínál, és a negyedik pedig az, hogy a platform megfelel az ebben a rendeletben előírt követelményeknek, tehát azt jelenti, hogy a 8 millió eurós küszöb alatt marad, és ha ezen feltételeknek megfelel, akkor és csak akkor vonatkozik rá ez a rendelet, tehát akkor felel meg a rendelet előírásainak. Többen elmondták egyébként, hogy az a véleményük, hogy szerintük nem ez a jó hely arra, hogy az ICO-kat szabályozzuk. Én egyetértek a kollégákkal abban, hogy egy külön erre a célra szolgáló rendeletnek kellene megszületnie, tehát a bizottságnak ezt le kellene tenni az asztalra. Az én aggályom viszont az, hogy mire a bizottság elkés, elkészít egy ilyen rendeletjavaslatot, túl késő lesz, hiszen ez a piac annyira gyorsan fejlődik, hogy nagyon nehéz lépést tartani vele, és ez a rendelet, ami most, aminek a javaslata előttünk van, alkalmas arra, hogy önkényes standardokat, ön, ön vállalt önkéntes standardokat vezessenek be. És így el tudjuk választani, meg tudjuk különböztetni a csalókat a valódi jóhiszemű projektektől. Elnök úr, még a harmadik országokra alkalmazott rendszerre szerette volna kitérni, és üdvözlöm azt a tényt, hogy ön újra benyújtotta azokat a módosítókat, amelyek az én jelentésemben is szerepeltek. A jó gyakorlatok, a bevált gyakorlatok exportját céloztam meg, illetve azt, hogy ezt a piacot szélesítsük ki. Nyilván az egységes piacon túlra nem megyünk, a startupok és a KKV-k meg tudják szerezni azt a finanszírozást, amire szükségük van, ez a cél voltak, akik ellenezték ezt az ötletet. Én azt szeretném, hogy a harmadik országok is részt vehessenek ebben a rendszerben, de csak akkor, hogyha az egész rendeletet elfogadják, és olyan platformok részt vehessenek, akik ugye az egységes piacon szeretnének működni, akkor kapjanak ekvivalenciát, és ez az én módszerem a Hayes ekvivalencia jelentésével hasonló, jelentéséhez hasonló megoldás. Ez is azt hiszem elnök úr ismeri ezt. Vannak olyan kollégák, akik még csak nem, meg sem akarják vitatni ezt a témát, és én attól tartok, hogy itt politikai okok húzódnak meg, és nem pedig szakmai okok. Elnök úr, nagyon örülök az eddigi előrehaladásnak, és természetesen kíváncsian és örömmel várom az árnyék előadók véleményét. Köszönöm szépen, Esli. Most pedig a második dosszié előadója következik, a pénzügyi eszközök piacai. Caroline-nak tegál nincs itt, úgyhogy akkor helyettesítésként átadom a szót, tessék. Köszönöm. Akkor Caroline elnézést nem tudott ma eljönni úgyhogy engem kért meg, hogy néhány feljegyzését olvassam majd fel. Köszönöm az előadónak és árnyékadóknak a együttműködést, és várja a jövő heti, a hetekben az együttműködést. Karolin köszönni kollégáinak a kilenc módosítót, amelyben nyújtottak jelentéséhez, az az esle jelentésében nyújtott módosítók részéről a nemzeti hatóság bevonását érintik, támogatják azt, hogy a crowdfundingot vegyék be a rendelet hatája alá, és egy olyan küszöbértéket határozzanak meg, melyek révére a KKV-k jobb, nagyobb hasznát látják ennek az új rendszernek. A küszöb növelése és szélesítése a hatálynak nem kelt úgy tűnik nagy ellenmondás szerinte. Ám ennél bonyolultabb kérdés az, hogyan lehet az eredeti ICO-kat be, hát venni hatályba az ESMA és a nemzeti hatóságok összehangolásával. Karolin üdvözli Esli és más kollégák részéről a megoldásokat, miszerint a jogszabályalkotás egyszerűsítésének témájában, és a, a, a, a kriptokörönszik tárgyában általában rendkívül fontos. Ezért sürgeti a bizottságot arra, hogy készítsen mielőbb átfogó értékelést arról, hogyan lehetne új jogi kereteket készíteni a startupok és a skillapok finanszírozásának ennek merőben új formáit. És hogy neki is tekedjünk ezzel a dosszéval azért is fontos. Az ESMA és az MCG tárgyában Karolin támogatja a nemzeti hatóságok jóváhagyásának érvényesülését, hiszen ők ismerik a helyi piacot a legjobban ugyanakkor. Európai szinten el kéne kerülni a zavarokat, mert nagyon bonyolult a kompromisszokat kötni. A harmadik országbeli rendelkezéseknek a legforróbb témának. Minden témadosszéban felbukkannak a e téma rendezése során, és vitákat kezdenek. A piacok megnyitását támogatjuk, és ez a nagyra törő és átlátható ekvivalencia rendelkezések híve, bár belátja politikai érzékenységet a témának, fontos, hogy az európai KKV-k finanszírozhatóak legyenek, európai kontinensről, vagy máshonnan akár. Köszönöm. Köszönöm szépen, megyünk tovább. Árnyék előadók, két néppárti, ebben And Sander elsőképpen parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Ashley Foxnak, illetve az árnyék előadóknak. Az eddigi tárgyalásaink nagyon jók voltak, remélem ez így folytatódik majd. Egy másik kérdésről szeretnék beszélni, a, arról a küszöbb értékről, amely fontos, a kollégák többségéhez hasonló módon szeretném ezt a küszöbb értéket egyről 8 millió euróra gondoltunk erre. Nos, a potenciális befektetőknek fontos, hogy a platform által kínált termékekkel kapcsolatos teljes információkhoz hozzáférjenek. Fontos, hogy megfelelő ismeretekről vagy tudásról tegyenek tanúbizonyságot, mielőtt a crowdfunding kezdeményezésekhez csatlakoznak, ezt a platformnak kell vállalnia, és mindenképpen a befektetői profilhoz kell ezt igazítani. Az, hogy a platformok a javasolt projektekbe hogyan fektetnek be, egy platform, amely szeretne egy projektbe befektetni, ezt megtehetik. De nem szabad, hogy ez szisztematikus, azaz rendszerszerű kötelezettség legyen, de ahogy említettem, a befektetők megfelelő tájékoztatása az elengedhetetlen, illetve a befektetések kapcsán átlátható módon kellene a platformnak mindenképpen működnie mindenképpen különbséget kell tenni azon információk között, amelyeket nyilvánosságra hoz a platform, illetve a különböző marketing kommunikáció között, amelyeket a platformon regisztrált felhasználók irányába alkalmaznak. A problémás a pontokra áttérve, amelyekről még sok munkánk lesz. A felügyelet ezek közül az első. Mivel egy európai eszközt hozunk létre, számomra mindenképpen célvezetőnek tűnik, hogy a jóváhagyás és a felügyelet az ESMA feladata legyen. Az elhangzott érveket, eh, amelyek ellen irányba mutatnak, ezek nem kerültek el a figyelmet, részben van bennük valami logika. A nemzeti hatóságok eh, mint ahogy azt más területeken tulajdonképpen átruházzák a, ezt a feladatot az eszmára, amennyiben ez célvezetőbb. A frakción belül ezt a vitát megvívtuk, érdekes lenne az Európai Parlament jogi véleményét meghallgatni az ügyben, hogy az eszmának megadhatjuk-e ezt a hatáskört úgy, hogy ez alapvetően az ESMA hatás körei között lefektetve nem szerepel. Most beszélünk egyébként az érintett ügynökségek és felügyelet vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról. Én elképzelhetőnek tartom, hogy az ESMA kapja ezt a feladatot. A következő az ekvivalencia rendszer kapcsán, tudva, hogy ez egy olyan piac, amit európai szinten jelentősen fejlethetünk most. Vannak egyértelmű céljaink egy európai crowdfunding, tehát közösségi finanszírozási piac kell, hogy kialakuljon Európában, mindenkinek ez a jó felfogott érdeke. Ami pedig az ICO-kat ér, érinti, Nos, a kollégákkal egyetértek az ügyben, hogy ez egy olyan téma, amit európai szinten kell szabályozni. Mindenképpen szükség van egy rendeletre ezen témában, és hát várjuk az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát. Ugyanakkor a közösségi finanszírozásról szóló mostani jogalkotási eszköz szerintem nem a legjobb arra, hogy az ICO-k ügyét is megpróbáljuk megoldani. Remélem, hogy az elkövetkező napokban még tovább folytathatjuk ezt a szakmai munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen en a hozzászólást, és most von, Tom van den Klare a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, világos, azt szerintem, hogy a vita a virtuális pénzek felett e témadosszében is megjelent. E olyan vita ez, ami más pontokban is, Sander kollégám által kezelt témákban, nagy figyelmet kapott. Úgy gondolom, vannak olyan pontok, ahol operatívan kell hozzáállni a dologhoz egyrészt. Azok a, a, a szabályos crowdfunding között különbséget kell tenni, illetve az ICO-k körében pontosan differenciálni, a 8 milliós eurós küszöb a crowdfunding tekintetében azt jelenti, hogy az ICO-knak csak nagyon kicsi része tud e technika révén, tudja ezt a technikát alkalmazni. Azt is meg kell kérdezni, hogy ez a megfelelő kerete. Másodszorban ma is érzékelhető a virtuális pénzek hatalmas potenciálja a piacon, konkrét információk révén kell szabályozni ezt, és az Európai Bizottság szerintem lehető legszélesebb körű és legátfogóbb keretet kéne meghatározóan, hogy a e témát konkrétan is külön lehessen kezelni. Harmadsorban végül úgy gondolom, hogy a virtuális pénzek tekintetében nem lehet csak munka foglalkozni, Ázsiát kell látnunk, Európa önmagában nem tud szabályozni, ezért a fogyasztóvédelem tekintetében is szabályoznunk kell, a megfelelő célra törő eszközökkel, a másik oldalon nem lehet a piac fele teljesen szemet hunyni, és levegőt kell adni, levegőt kell engedni a, a, a új vállalkozásoknak, újszerű vállalkozásoknak. Tehát a hatás felmérésével kell szabályoznunk itt is, és tekintettel kell lennünk arra, hogy mi a cél, és az Európai Bizottságot erre kell kérjük, hogy ilyen értelemben ilyen javaslattal. E, köszönjük szépen, Éva, a, a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ashley Foxnak és a többi kollégának köszöntött kell mondanom. Azt hiszem, hogy eddig is már jó haladást értünk el úgy tűnik, hogy a rendelet hatájáról sikerült megállapodni, hogy 8 milliós küszöb úgy tűnik, hogy a többség számára elfogadható. A fogalom meghatározások ügyében is megállapodtunk, a kompromisszumokkal elégedettek vagyunk, az összeférhetetlenség, a nyújtott információ ügyében is Az ico ügyében én szeretném, hogyha ez a dosszé kitérne rájuk, már régóta keressük a módját annak, hogy ez megtörténhessen a jogbiztonság érdekében, illetve a befektetők védelme érdekében, hiszen ez egy eh, teljesen szabályozatlan terület, nem kell mindent megoldanunk, de azért valamennyire szabályoznunk kellene ezt a területet. Ami az ESMA szerepét illeti, szeretnénk ragaszkodni ahhoz, hogy a bizottság által javasolt szabály maradjon meg, hiszen nem a nemzeti hatóságok helyét akarjuk, hogy átvegye az eszmában az ügyben, hanem egy másfajta homogén felügyeletet teremtsünk a platformok számára, főként azon tagállamokban is, ahol a közösségi finanszírozásra vonatkozóan ez nincsen még működésben. Associations and investors strongly prefer azt hiszem, hogy a 29. rendszer, ahogy azt a bizottság javasolja, az mindenki számára a preferált megoldás. Köszönöm Esti Foxnak, hogy megpróbál a harmadik országok ekvivalenciája kapcsán megoldásra jutni. Ez az uniós tagállamok szabályrendszere nem a harmadik országokra vonatkozik, legalábbis ebben a dosszéban majd később megoldhatjuk máshol ezt a problémát, de ezen a ponton nem tudjuk elfogadni a javasolt cikket. Ennyit szerettünk volna hozzámondani, köszönöm, hogy elhadarhattam. Eh, köszönöm szépen, Éva. Nézzük az öldöket. Mai tessék. Köszönöm szépen. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Eslinek és asszisztensének a kiváló munkát, és azzal fogom kezdeni, mivel értünk egyet. Azt a kezdeményezést támogatjuk, hogy legyen egységes keret az ilyen fajta finanszírozási szolgáltatókra, tehát az elvel egyetértünk, és az alternatív finanszírozási források is tetszenek nekünk, hogy ezeknek a vállalkozásoknak rendelkezésére álljanak a fogyasztóvédelem, befektetők védelme is üdvözlendők, és még kompromisszumos módosítókat kell majd itt véglegesítenünk. De azt hiszem, hogy az árnyékelő előadók valamennyien ugyanazokat a pontokat azonosították be, amikről nem értünk egyet. Harmadik országokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nem kellene, hogy ekvivalencia legyen még, a közösségi finanszírozási piacra, mert ez még fejlődik Európában. Az Egyesült Királyság hazám vezető szerepet játszik, és nem hiszem, hogy ha mi távozunk az EU-ból, akkor ingyen ebédet kell, hogy kapjunk egy ilyen ekvivalencia rendszerrel, miközben ezt mások fizetik ki. Aztán, ami az ESMA feladatait illeti, szerintünk az ezmának kellene a felügyeletet ellátni, tehát azon az állásponton vagyunk, hogy nem a nemzeti hatóságok, hanem az ezma kellene, hogy a vezető szerepet játsza, de hát persze működjenek együtt szorosan, ami pedig az ICO-kat illeti a néppárthoz állunk a legközelebb, ahelyett, hogy most megpróbáljuk ezt az újonnan feltörekvő ICO piacot egy picit szabályozni, vagy legalábbis egy töredékét szabályozni, a hátsó ajtón belépve, inkább várjuk meg, hogy a bizottság egy külön rendeletjavaslat találjon elő, mert itt azért vannak kockázatok, és szakértőkre van szükség a jogszabályalkotáshoz. Az előadó elmondta, hogy valamennyi frakció egyetértett abban, hogy 8 millióra emeljük ezt a küszöbértéket, de én az egyik előadói ülésen elmondtam, hogy nem értünk ezzel egyet, és hogy 1 millión szeretnénk ezt tartani. De hát mindegy, csalódást okoz az számunkra, hogy több módosítónkat sem vették be a kompromisszumos módosítókba, például a 249-es, ami a tőkekövetelményekre vonatkozik, az üzleti közösségi finanszírozási platformokra, és az ugyanaz, mint a néppárté, a 282-es, ami az óvatossági elővigyázatossági szabályokat írja elő, ezt sem vették be, tehát azért van itt még megoldandó feladat, és van néhány árnyék előadói találkozó is, tehát remélem, hogy jó szellemben fogunk együttműködni. Köszönöm szépen, köszönöm Molinak, a Guétól tól nincsen itt senki, úgyhogy Marko Váli következik az FDD-től. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megköszönöm az előadó munkáját, és persze az árnyék előadóknak is szeretnék köszöntet mondani, mert több eszmecsere lezajlott már közöttünk, és sikerült megállapodnunk például a küszöbben, hogy egyről 8 millióra emeljük ezt, aztán a mikrofunding platformokkal kapcsolatban is megállapodtunk, hogy ezek befektethetnek, aztán, hogy korlátozzuk ugye az ilyen cégek dolgozóinak a befektetési lehetőségét, aztán a kötelezettséget, hogy publikálni kell a projekttel kapcsolatos információkat, és azt is, hogy el kell kerülni az összeférhetetlenséget, illetve hogy növelni kell az átláthatóságot. Tehát ezek azok a pontok, ahol egyetértettünk. Eddig nagy siker volt az árnyékelőadói együttműködés. Két probléma volt, ugye, az egyik az ICO-k bevonása, ebbe a rendeletbe, vagy sem. Hát szerintem érdemes lenne. Ez egy olyan piac, amely már beindult, és szerintem alapvető, hogy bevegyük ebbe a rendeletbe, ebbe a rendeletjavaslatba, tehát támogatom itt az előadó álláspontját, és egyébként támogatom az előadó álláspontját a másik ponton is, tehát szerintem nem kellene a felügyeletet az ezmában, ezmánál központosítani, hanem itt éppen arról lenne szó, hogy a nemzeti hatóságok szerepét erősítsük, különösen akkor, amikor ők ugye tudjuk, hogy jobban ismerik a helyi piacot, a nemzeti rendszereket, és nem ez az első alkalom egyébként, hogy egy ilyen jellegű rendeletet alkalmaznak, nemzeti szinten a MIFID, a prospektus és benchmark és más jogszabályokra utalnék, tehát a nemzeti hatóságokat bíznám meg. Ami pedig a harmadik országokat illeti, ugye az előadó szeretné, hogy a harmadik országok is részt vehessenek ebben a rendszerben, tehát hogy rájuk is vonatkozzon ez a jogszabály. Véleményem szerint, hát ugye persze a Brexit miatt is egy kicsit problémás ez a helyzet, tehát nehéz őket kívül tartani a rendszerben, de talán valami felülvizsgálati klauzia, klauzula jó kompromisszum lenne, tehát egy év vagy két év múlva, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mit is, mit évők legyünk a harmadik országokkal. De ahogy elmondtam, ez az eszmecsere nagyon hasznos volt a kollégákkal, és szerintem rövid időn belül sikerül egyébként feloldani ezt a három pontot, ami még egyelőre nyitva maradt. Köszönöm szépen! Köszönöm, Marco, ezt a hozzászólást. Szerintem ezzel kimerült az árnyék előadók körre. Most jön a spontán hozzászólások sora. Permans Beres először. Um, Igen, elnök úr, köszönöm a szót. Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Először is a az ESZÁK, tehát az Európai Felügyeleti Hatóságok elnökeivel tegnap sikerült egy érdekes eh, eszmecserét folytatni. Többször is felmerült ez a kérdés. Nos, az ICO-k ügyében az ESMA elnöke egyértelmű javaslatot tett, azt jelezte, hogy komolyan veszik ezt a kérdést, senki sem akarja az innovációt megállítani, ugyanakkor valahogy a versenyt és az azzal kapcsolatos veszélyeket, mint például a pénzmosás veszélyét vagy kockázatát szem előtt kell tartani, hiszen ezek alapvetően anonim megoldások. Nekünk az Econ szakbizottságban az lenne a jó megoldás, hogyha az ICO-kkal kezdenénk valamit, de koherensen. Ezért van az, hogy az Európai Bizottsághoz egy szóbeli kérdést kívánunk nyújtani állásfoglalással vagy anélkül, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság előttünk fekvő javaslata kapcsán, mint egy a hátsó ajtón keresztül becsempészük az ICO ügyét is, az az ESMA hatás körei kapcsán szerintem semmi sem tiltja azt, hogy az ESMA hatás körére vonatkozó jogszabályt elfogadjunk, és mint egy kibővítsük azt. Ugyanakkor az előadónk javaslatában, mint hogyha nem ellentmondást vélnék felfedezni, hiszen az ekvivalencia rendszer kapcsán globális szintű, lehetőleg nagyobb piac érdekében globális szintű szabályokat szeretne, és hogy egy igazi piacként működjön mindez, mégis ugyanakkor azt szeretné, hogy a nemzeti hatóságok végezzék a piacfelügyeletet. Valami kis ellentmondást élek ebben felfedezni, de éppen ezért úgy érzem, hogy egy igazi európai piac kialakításához az ESMA felügyeleti szerepének meghatározása eléggé elengedhetetlennek tűnik. Köszönöm. Köszönöm, Pervans. Most a spontán hozzászólások után az Európai Bizottságot kérném meg, hogy szóljon hozzá, mielőtt Esli megkapná az elszót. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyékelőadónak azt, hogy foglalkoztak a szöveggel. Mi nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő foglalkozott. A tökepiaci unió cselekvési tervnek egy nagyon fontos része, hogy a vállalkozásokat, startupokat, szkélapokat tudjuk jól finanszírozni. A három ponttal kapcsolatban melyek vitatárgyai ebben a bizottságban. Az ESMA szerepkörét illetően arra törekedtünk, hogy egyenlő játéktér adódjék mindenki számára, és hogy csökkentsük a platformokra való terheket a, a, a belső piacon, a vállalkozások, a vállalatok működését könnyítve. Ezért azt terveztük azt a javaslatot, terveztük be, hogy az ESMA adja a platform vonatkozó jóváhagyást és engedélyezést, ami szerintünk konzisztens azzal a szellemmel, mi szerint a belső piacot konzisztens szabályokkal kell ellátni. A másik pont, második pont az ICO térjában. Nem tettük az ico expliciten bele a javaslatba, mert úgy gondoljuk, még tanulmányozni és kell és a hatását mérni annak, hogy a piac hogyan fejlődik, milyen kockázatok vannak, hogyan tudunk foglalkozni felügyeleti szinten ezekkel. Ezért javasoltuk azt, hogy talán még korai az ICO témáját konkrétan beleemelni a javaslatba, és inkább befejeznénk az értékelést először, és aztán írnánk valamit a rendszerről. A harmadik téma a harmadik országok szabályozása. Ezt sem tettük bele a javaslatba konkrétan, mert a piac Európában nagyon kicsi, mert a crowdfunding piaca, különösen összevetjük mondjuk más régiók, Ázsia vagy az Egyes Államok crowdfunding piacával. A javaslat célja az, hogy a belső piacot jobban kiaknázzuk, és a platformok, ezen platformok fejlődését elősegítsük az első, a belső piacon. Köszönöm. Köszönöm, mielőtt Ashley-t kérném fel a zárszóra, és én is hozzászólnék, mert nekem is vannak módosítóim. Először azt kell elmondom, úgy tűnik, hogy a, a küszöbérték tárgyában elég nagy egyetértés érzékelhető. És a jelentéstevők árnyékadók úgy gondolták, ott nagyobb vita lesz. Ami az ekvivalenciát illeti, szerintem világos a saját jelentésünkből is kiderül, melyet valamennyi hónappal ezelőtt fogadott el, hogy az általános elv az, hogy ha van egy harmadik ország, amely úgy dönt, hogy követi azt a világos szabályozási keretet, amelyet az Európai Unióban jött létre, és az általunk megadott standardeket, normákat, megfelelő jogi különbségtételekkel, amelyeket mi azt adtunk jóvá, akkor elviekben az a harmadik ország működhet a mi piacunkon, a belső piacon. A másik kérdés az, hogy bizonyos szempontból fejlett a piacunk, ahogy a bizottság kifejtette. Az, hogy a piacot kiterjesztjük a jövőben, ugye azt is jelenti, hogy megnyitjuk harmadik országok előtt, amelyek abszolút is világosan követik az EU szabályozási és felügyeleti kereteit és rendszerét. És egy felülvizsgálat lehetősége területen fontos lehet, említették, és én is üdvözlöm. Mert a e kérdések nagy része a mostani politikai viták során kicsit háttérbe szorul vagy homályos. A jelentésünkben világosan megfogalmaztuk, hogy ki kell terjeszteni a belső pénztelen értelemben, ez fontos elv az ESMA és a VNC kérdésében az a fontos, hogy ne egy kettős engedélyeztetési rendszerbe csúszunk, ez nem tenne jót a mi emelkedő piacunknak és a hosszú távú lehetőségnek, amelyeket tartogat, és nagyon érdekes gondolat, hogy a jogi vélemény lehetősége. Asli véleményét várom ebben, és mi Steve Mar mondott az eszma részéről, az is érdekes volt, tegnap mondta, és el kéne gondolkozni rajta, a tárgyalások során. Esti parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm az árnyékelőadók hozzászólásait. Nem fogom mindéket megismételni. Már csak azért sem, mert lesz ma délután megint egy árnyékadőülésünk. De ha válaszolhatok néhány felvetésre azért, köszönöm a befektetők védelmére vonatkozó meglátásokat és az erre vonatkozó módosítókat. Szerintem ezek építhetők a knowledge teszt pontjába. Az a gondolat, hogy jogi véleményt kérünk, adott esetben ez megfontolható, ám szerintem lelassítaná a folyamatot nagyban. Ez aggáljon vele. De, de igen, nem igen igen, nemet most nem mondanék rá, hadd gondolkozom el rajta. Moli két módosítottban a a tőke követelményi módosításokat emeltet ki, én ezt szívesen fogadom. Éva és Márkó, köszönöm, hogy támogattátok az ICO-kban vonatkozó javaslatomat. Szerintem ezt a témát a végső soron a szakbizottságban szavazat, szavazásra kell bocsátanunk, mert úgy tűnik nincs az árnyékadó között sem egyetértés ebben. Azt gondolom, attól tartok, hogy a két legnagyobb frakció kérdezőfrakción belül is van egy törésvonal, csak egy módja van a dolog rendezésének, hogy szavaztatjuk. És nem tudjuk, mi a tanács álláspontja ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy teljesen ellenzik majd. Ha pedig így marad, akkor úgysem történik meg a dolog, és kifutunk az időből. A parlament szempontjában az a fontos, hogy a legerősebb előrehaladás történjen, és a bizottságtól lehető legtöbbet kihozzuk, és ezt úgy tehetjük meg, ha szavazunk róla, és betesszük a tervezetbe, ha átmegy az ICO-kkal kapcsolatban, tehát én ezt a bevételével ezt javasolom. Éva, te utaltál az ekvivalenciára, és arra, hogy lehet, hogy van itt kiút a közeljövőben, a kompromisszumok megfogalmazása, akkor figyelembe kell lenni ezt a lehetőséget. És elnök úr, azt hiszem, ennyit akartam elmondani. Köszönöm. Thank you very much, Ashley. Köszönöm szépen Ashleynek. Tehát a tárgyalások azok zajlanak. November 5-ére várjuk az ekonban a szavazást. Megköszönöm az előadónak és az árnyék előadónak is a hozzájárulásokat, a munkát. És kettő perc szünetet tartunk, amíg át ö, alakítjuk itt a panelt, és átérünk a következő témára. So, thank you colleagues. Um, so now we move to point four. Köszönöm kollégák, rátérünk a 14-es és 15-ös pontra. jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó, a 14-es pont, és 15-ös pontunk pedig az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere. Darius Rosati az előadója az első pontnak, tehát a jelentős digitális jelenlétre vonatkozó témáról, és Lüdik fogja őt helyettesíteni, mert nem tudott eljönni. Köszönöm szépen! nem tud itt lenni barátom, Darius, de szó szerint föl fogom olvasni az ön nyilatkozatát ezzel a nagyon fontos dosszié, ezzel a nagyon fontos dossziéval kapcsolatban. Darius szeretné még egyszer hangsúlyozni, hogy támogatja a bizottsági javaslatot, és az a véleménye, hogy a hosszú távú javaslat nagyon jó a digitális gazdaságban, az adózás témájában. Nem vezet be további adózást, az OECD megoldás tehát a legjobb, és Darius véleménye az, hogy jelenleg az OECD digitális adózással folytatott munkája még nem hozta meg a megfelelő eredményt, és ezért kell az, hogy ez, ezért van arra a szükség, hogy az Európai Unió lépjen a területen. Viszont ez az irányelv legyen a további munka alapja is nemzetközi szinten. Mivel nincsen közös Európai Uniós megközelítés, az egyes tagállamok már egyoldalú megoldásokat kezdtek bevezetni. Ez viszont oda vezet, hogy az egységes piac töredezetté válik, és mindenütt mások a szabályok. Darius Rosati kiemeli, hogy ez a jelentés tervezet nem változtatta meg lényegében a bizottság javaslatát, Darius csak néhány lényegi pontot emelt ki. Az első, hogy figyelembe kell venni a TAX, 2 és a PANA szakbizottságok munkáját, hiszen ők foglalkoztak a digitális gazdasággal kapcsolatos adóügyi kihívásokkal. Aztán Darius kiemeli azt is, hogy a definíció egyelőre nem létezik a jelentős digitális jelenléttel kapcsolatban, tehát a bizottságnak útmutatásokat kéne közzétenni arról, hogy mi ez a definíció, hogy csökkentsük a bizonytalanságot, és hogy a vállalatok el tudják dönteni az értékelés alapján, hogy ők tartoznak e ebbe a kategóriába. Aztán pedig Darius kiemeli, hogy ezekkel a definíciókkal ugye lehet probléma is, és azt is, arra is felhívja a figyelmet, hogy a Digitex bizottság szintén kell, hogy ellenőrizze az irányelv végrehajtását, tehát hogy vizsgálja, hogy a vállalatok ezt hogyan hajtják végre, és a nemzeti adóhivatalokból begyűjtött adatokat elemezze, és ellenőrizze a jelentős digitális jelenlétre vonatkozó szabályok betartását, valamint segítse az együttműködést a nemzeti adóhivatalokkal, hogy el lehessen kerülni a kettős adóztatást és egyéb problémákat. A szerkezettel kapcsolatban azonban még vannak megvitatni valók. Terius hangsúlyozza, hogy az EU adójog szabályainak bármilyen változtatása az adósemlegesség elvét kell, hogy tiszteletben tartsa, uniós és nem uniós cégek között ne tegyen különbségeket, valamint, hogy a KKV-k ne essenek ennek az irányelvnek a hatája alá. Végül, de nem utolsó sorban Darius azt is kiemeli, hogy egyelőre nem az ő feladata az, hogy bármilyen küszöbértéket megváltoztasson a jelentős digitális jelenléttel kapcsolatban, hanem a bizottság feladata és az érintettek feladata az, hogy tanulmányokat készítsenek és konkrét változtatásokat fogalmazzanak meg, ne csak találgassunk vaktában, és Dárius várja az árnyék előadókkal végzett közös munkát. Köszönöm. Köszönöm Dáriusz Rozáti nevében elmondott szavaidat. Következő téma a digitális szolgáltatásokra vonatkozó adózás bizonyos szolgáltási körökre vonatkozóan. Paul Tang, a jelenlőnk parancsolj Paul, a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Brian. hadd mondjam el azt, hogy ma hatalmas problémát kell megvitassunk. Nálunk vannak a világ legnagyobb vállalatai, a legkisebb adókat fizetve. Ezt sokan látják méltánytalannak egyrészt, ugyanakkor abszolút nem hatékony. Nem teremt egyenlő játékteret az Európai Bizottság adott számadatok mutatják, hogy hatalmas vagy jelentős különbségek vannak az úgynevezett hagyományos multivállalatok és a digitális multik között is, különösen akkor, hogyha a digitális multik agresszív adótervezésbe bocsátkoznak. A világ legnagyobb vállalatai a legalacsonyabb adókkal. Hát valamit lenni, tenni kell. Mindemellett az Európai Parlament már eddig is élt javaslattal, azokban a javaslatokban, amelyeket ellen Lamaszúr és én terjesztettünk be a CCTB és a CCTB tárgyában, egyfajta strukturális megoldást kínálni, hogy a végén a vállalatok fizessenek társasági adót és profitadót ezekben a jelentésekben, mert ne van már a jelentős digitális jelenlét fogalma, az erre vonatkozó vitát is, tehát örömmel fogadjuk. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy a tanács lassan mozog ebben a dologban, hogy hát így fogalmazzak, sőt, úgy gondolom a tanács túl kéne lépjen az egyhangú döntés rendszerén, és a többségi dönt, szavazás felé kéne menjen, hogy felgyorsítsuk a dolgot, mert egy nagyon nagy gondot jelent ez. Ugyanakkor rövid távon is kell valamit tenni úgy, hogy semmi módon ne blokkoljuk azokat a kis struktúrális megoldásokat, amelyek már most is nyitva állnak. Örömmel látom tehát, hogy a franciák egy sunset close terjesztettek be, utalva arra, hogy átmeneti megoldások ezek. Ezt a módszertant abszolút tudom támogatni. Tehát, hogy rövid távról a hosszú távú struktúrális megoldásokra fokozatosan haladjunk. Mindemellett, ha megvitattuk a rövid távú megoldásokat már, akkor nincs ok arra, hogy ne, ne haladjunk az egyenlő játékszabályok irányába. Két dolgot jelent ez. Egyrészt a 3%-os adósáv túl lacsony, 5%-hoz kéne közelebb lenni, különösen a, a, a, az óriások profit marzsait figyelembe véve, különösen azokért, amelyek agresszív adótervezést folytatnak, a három túl alacsony, 5% sokkal jobb, és nincs sok arra, hogy a, leg, a világ legnagyobb vállalatait kizárjuk. Az Amazon a világ egyik legnagyobb vállalata, a leggazdagabb ember tulajdonában. Miért ne vannánk be a DST javaslat alá? Tehát nem csak az adó mértékét kell növelni, hanem a körét is, hogy a Netflix meg az Amazon is beleessen ebbe a körbe. Legyünk tehát nagyra törőbbek, merészebbek, és az Európai Parlament részéről kéne jöjjön az üzenet, hogy a tanács nem habozhat tovább, nem halogathatja ezt tovább, lépnie kell a tanácsnak is. Nagyra törően, és a DST még nagyra törőként legyen, mint a mostani javaslat. És jó lenne, hogy ez egy politikai üzenet is volna egyben arról, hogy előre kell lépni ebben az ügyben. Tehát magasabb sáv és nagyobb körülhatály. A digitális jelenlétre vonatkozóan és különféle meghatározások, definíciók érvényesülnek a CCCT-ben levő kicsit szélesebb körű, mint a bizottság által most elfogadott. Szerintem erről is kéne vitat folytatni a parlamentben. Végül pedig még egy kiegészítés, amit hozzátennék olyan helyzetben vagyunk, ahol a tagállami adóadminisztráció igazgatás európai adókkal is foglalkozik. Szerintem meg kéne nézzük ennek a gyakorlati vetületét is, hogy a, a nemzeti adóhivatalok mennyiben kezelik jól az európai adókat begyűjtését és igazgatását. Tehát vizsgáljuk ezt meg, például a DST esetében mennyire működnek jól az Európai Adóigazgatás hat, tagállami hatóságok, hiszen bizalmat kell építeni, hogy az úgynevezett európai adók kezelésében ezek a tagállami adóhivatalok európai normák szerint lássák el ezt a feladatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Paul. Hallott. Két jelentéstevőt meghallgattuk. Nem látok senkit a néppárt. Szocialisták néppárt beszéltek erről. A konzervatív frakció jön, Fox úr, az árnyék előadó, de Bernard, Bernard lenne mégiscsak, aki hozzászól. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ashley Fox nem tudott eljönni erre az ülésre, elnézést kér. Engem kért meg, hogy felolvassak két nyilatkozatot a két jelentése vonatkozóan. A Rozáti jelentése vonatkozóan először, volt néhány módosító, melyet a jelentéstevő a jelentés tervezetben közölt, és egészében Ashley Fox üdvözli a digitális vállalatok, jelentős, jelentős jelenlétű vállalatok gondol. Tehát Frakciónk támogatja a jelentéstevő azon módosítóit, amelyek nemzetközi OECD szinten a digitális adózás bevonására foglalkoznak, és a tagállamok szuverenitását tartja a társasági adóügyében. Ugyanakkor bár Esli belátja a 7 millió euró profit küszöb jellegét, a frakciónk nem biztos abban, hogy a CCT-ben ezt meg kéne jelenje ennek. Szeretnénk az egyedül intézkedések bátorítását elkerülni. frakcióm belátja, hogy az OECD szintű intézkedések végrehajtása volna ideális, ugyanakkor, mivel ez nem nagyon valószínű most, a tagállamokat nem szabad megakadályozni az, hogy egyoldalúan lépjenek e a gályok kezelésében. Összességben Fox úr várja a jelentéstevővel együttműködést a témadossziéban. Ha pedig megengedi elnök úr a második nyilatkozat Fox úr részéről, a TANG jelentésre, a TANG jelentésre vonatkozóan üdvözöli a jelentést, igen fontos hogy az értékesítés helyén a digitális interfészek adosztása megvalósuljon ugyanakkor. A fel, azt javasoljuk, hogy függesszük fel a jelentést. Az 5%-ra 3%-ra menne a mi javaslatunk, amelyet a bizottság is javasolt, a CCTV bevezetésekor pedig egy sunset clause érvényesítését látná szívesen a hatály kiterjesztését nem támogatjuk, mielőtt megtörténne a hatástanulmányok elkészítése. Ezt a jelentést inkább arra koncentrálnánk, hogy a felhasználók számára hol valósul meg érték. Ahogy a rozáti jelentés esetében itt is szeretnénk utalni arra, hogy az egyoldalú intézkedések mi a helyzet. Az OECD intézkedések végrehajtása volna itt is a helyén való, de mivel ez nem valószínű, nem szabad megakadályozni a tagállamokat, hogy egy oldalú lépéseket tegyenek, ahogy ezt elmondtuk, a rozát jelentésben itt is érvényes. Egész évben azonban Esli várja az együttműködést. Ebben a témát a szívben is köszönöm. Thank you, for that. Köszönjük szépen. Az Alde részéről senkit sem látok. A zöldek részéről van valaki, aki szeretne hozzászólni? Nincsen. De a GUE képviselője itt van neki, meg is adom a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Jó irányba húz. Nek, ezek a jelentéstervezetek. Már az előző vitában is most is többször felmerült, hogy foglalkozni kell azzal a tényel, hogy voltak éppen a 21. században nagyvállalatok elkerülik az adóztatás, és a digitális gazdaság és méltányos szerepet kell vállaljon a teherviselésben. Rendkívül fontos, rendkívül érdekes téma ez, és a kérdés feltevés is helyén való. Alapkérdés az, hogy hogyan tudjuk a hozzáadott értéket, az értéktermelést meghatározni a digitális gazdaságban, és hogy tudjuk a terheket, hogy tudjuk a, a tehermegosztást jobban megszervezni. Azon adó botrányok fényében, amelyek az említett internetvállalatok és nagy digitális cégek körében felmesültek, és negatív vényt vetettek rájuk, bizony helyén való lépések ezek. Ha megengedik a kollégák, a jogalkotói pozíció bizony e, nem volt erős a múltban. Talán a brit kultúrában emlékeznek a, a Muppet Show-ra, ahol a két idős úr a, a lózsiban üldögélve szarkasztikus meglepetéseket tesz a színpadon folyó dolgokra és kommentálja. Hát szerintem mi európai jogalkotók ki kéne lépjünk ebből a, a lózséből, ebből a um, erkéről, és hát aktívan kéne szerepet vállaljunk a színpadon, jogalkotási szerepet, amely a miénk, a digitális gazdaságot rávéve, hogy vállalja azokat a terheket, amelyek jogosak. Sajnos ezzel összefüggésben azt is meg kell említenem, hogy az elmúlt hetekben nagyon kritikus ha, nyilatkozatokat hallottunk egyes tagállamok részéről a digitális oda bevezetésével kapcsolatban. Ehelyt különösen a német szövetségi kormány nagyon szkeptikus álláspontjára utalnék, én egyáltalán nem osztom ezt az álláspontot, remélem a német pénzügyminiszter még egyszer végig gondolja és módosítja ezt az álláspontját, mert a digitális vállalatok adója bizony értelmes és észszerű. Konkrétan a jelentésekkel kapcsolatban számunkra alap a módszertanban, hogy ott történjen az adóztatás, ahol a gazdasági tevékenység folyik valóságosan. Rozáti kollega a digitális üzemhely definíciójában, hát nem egészen érthető szerintem, és a jelentés további tárgyalásában ezt még tovább kell finomítanunk, és hogy a KKV kivétel helyzete mennyiben indokolt. Persze egyes témákban elfogadhatónak tartom azt, hogy kivételt élvezenek, ám a túl nagy kivételezés bizony kialakítatja azt a veszélyt, hogy kettős adóztatás vagy két adórendszer alakul ki, ez nem nagyon észszerű és nem is jól működne. A 9-es módostal kapcsolatban pedig, ahol helyesen mutatnak rá a tagállam kompetenciájára adóügyekben, ám kérdés nem volna észszerűbb a jelentéssel való ellenmondásosság fényében is, hogy legalább egy meghatározzuk az adó tétel és adósáv miben létét, és ne engedjük meg, hogy egyfajta lefelé folyó verseny alakuljon ki a tagállamok között. Most pedig a tangjelentéssel kapcsolatban üdvözöljük az adósáv 5%-ra emelését, szerintünk ez támogatható a jövőben is, valamint az a hatály kiterjesztését is a platformokra. Így lehet a digitális gazdaság rákötelezni, rávenni arra, hogy gazdaság és társadalmi felelősségét vállalja. A jövőben konstruktívan szeretnénk mind a két jelentésben együttműködni, és reméljük erős, közös jelzést tudunk adni a tanács felé is, hogy a jövőben a szkeptikusok a tagállamokban némileg megváltoztassák álláspontát, beleértve a német pénzügyminiszterét is. So Martin, thank you for, for that. Köszönjük, Martin. Az EFDD. Van valaki? Az ENF frakciótól van -e valaki? Spontán hozzászólások? Igen, bocsánat, parancsolj. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok az előadóknak, kiváló munkát végeztek. Olyan szöveget raktak elénk, amely nagyon jó kiindulási alap lehet Ugyanakkor hangsúlyozom, mennyire sürgős ügy ez, ahogy erre már többen utaltak előttem, mert néhány tagállam vagy a nép nyomására, vagy környezetvédelmi szempontok miatt egy oldalú döntéseket hoz, ami egyszerűen nevetséges ebben a gazdasági ágazatban. Remélem, hogy nem zárult még be a, a lehetőség előttünk, és hát az adó optimalizáció ügyében az Európai Parlament már jó néhány javaslatot tett, amelyeket az Európai Bizottság is magáévá tett, annak érdekében, hogy olyan adórendszert vezessünk be, európai és világszinten, amely a jelenlegi helyzetnél sokkal kielégítőbb mindenki számára. Azt hozzáfűzném, hogy az Európai Unió által az amerikai cégek kapcsán hozott intézkedéseket agressziónak fogták fel amerikai partnereink, nem csak adóügyekben, hanem más területekben is, és az amerikai szövetségi szinten ezeket az intézkedéseinket meg is eh, kérdőjelezik, mint például az általános a európai adatvédelem ügyében eh, hozott eh, keretszabályozásunk. Ez egy nagyon kényes terület, az OECD munkának a végeredményét megvárni, ez vicc. Amerika sem várta meg az OECD munkának eredményét, mielőtt alapjaiban reformálta meg az amerikai adórendszert. Az amerikai, a multi, európai multicégeknek a, az amerikai leányvállalataik számára nem volt választásuk, hogy betartsák ezeket az új szabályokat, éppen ezért azt mondom, hogy itt az ideje annak, hogy valamit tegyünk az OECD véleményét, ezt nincs időnk megvárni. Ugyanakkor a saját források rendszer, amely az európai költségvetést teplelje majd. Nos, ennek a javaslatcsomagnak a keretében az Európai Bizottság a CC TTB, tehát a közös társasági adó alap, konszolidált adó alapból kíván kiindulni. Azt tudjuk, hogy egy egyre virtuálisabb világban ülünk, élünk, ugyanakkor arról beszélünk, hogy az európai költségvetést miből finanszírozzuk majd, ugyanakkor nem tudjuk azt sem, hogy egyhangúságot sikerül-e a tanácsban elérni annak érdekében, hogy elfogadásra kerüljön ez a következő több éves pénzügyi keret előtt. Ezért még egyszer mondom, a parlament és a tanács keretein belül is sürgős témaként kell ezt mindenképpen tárgyalni, azért, hogy az Európai Bizottságnak kiváló, nagyra becsült képviselői itt ülnek most a padsorokban, végre ezt a munkát lezárhassa. Ha van egy kérdés, amiben előre tudunk mozdulni, akkor ez mindenképpen, és ahol a parlament valamit tehet, ez egyértelműen a digitális szolgáltatás definíciója, illetve a digitális jelenlét fogalom meghatározása, ezt egész egyszerűen nem kerülhetjük el, hogy mit értünk azon, hogy a digitális jelenlét ennélkül, amíg ezt nem oldottuk meg, és ezt megtehetjük minél hamarabb, addig igazából nem is tudunk tovább lépni. De hogyha legalább ezt meg tudjuk tenni, legalább erről meg tudunk állapodni, az már óriási segítség lenne. Köszönöm. Well, Thank you very much. Köszönjük Anna Nemes úrnak. Megérkezett az egyik potenciális hozzászólónk, hogyha összeszedte gondolatokat, akkor parancsolj, megadom önnek a szót, képviselő asszony. Monsieur le Président. Köszönöm szépen. A los dos ponentes por su trabajo y las Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslatokért, és én is szeretném Mátor helyett itt szólni, nem tudott eljönni, azért mert a halászati bizottságban szavazás van, és ott kell, hogy legyen, ő a néppárti koordinátor a halászati bizottságban. Nos, a digitális szolgáltatási adóközös rendszere valóban prioritás kell, hogy legyen, és nagyon stabil kereketeket kell alkotni, színek van on, tulajdonképpen feltétele ennek a léte, azért, mert hát több mint 500 millió fogyasztó van az Európai Unió piacain. Ami pedig Tangúr javaslatát illeti, egyetértünk abban, hogy a digitális adó átmeneti intézkedés, addig, amíg nem találunk egy stabil állandó megoldást annak érdekében, hogy ez, garantáljuk, hogy ezek a cégek Európában fizetnek adót, és NATO-nak az is a véleménye, hogy minden egyes vállalat igenis fizesse meg a ráeső adót, méghozzá ott, ahol a tevékenységét végzi, tehát ahol ez az adó esedékes. A jogszabály alkalmazási körének a kibővítése, illetve vagy milyen bevételek, esnek ide eh, a videó, streaming és egyebek, ezzel is egyetértünk, a szolgáltatás nyújtás, értékesítés digitális platformokon és interfészeken, ezt is elfogadjuk, és eh, Máta úrnak kérdései is vannak. Ez egy elég eh, úttörő javaslat, elég ambiciózus javaslat, ezért <clears throat> igen részletes hatástanulmányjal kellene, hogy együtt járjon arra is szükség van, hogy a tanács alaposan megvitassa ezt a témát, hiszen felmerül annak a veszélye, hogy az egyes tagállamok egyoldalú intézkedéseket vezetnek be, és ezáltal töredezetté válik az egységes piac. Máta úr szeretett volna egy-két kulcsfontosságú pontot itt kiemelni. Az egyik az, hogy ugye az adók fizetését valamilyen hatóságnak kell majd felügyelni, annak érdekében, hogy az esedékességi időpontra a cégek befizessék az adót, ami pedig a felülvizsgálati klauzulát illeti. Ez is hasznos, hiszen így meg lehet állapítani, hogy több szolgáltatást kell bevonni a jogszabály hatája alá, és hogy egyáltalán működik-e. Köszönöm szépen. Én látom, hogy a bizottság képviselője itt van a teremben. Kollégák tettek fel bizonyos kérdéseket, mondtak észrevételeket, nem tudom, hogy a bizottság tud-e reagálni, minden esetre a lehetőséget megadom nekik, ha kívánnak. Tessék parancsolni. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, elnök úr. Talán gyorsan megköszönöm az előadónak ezt a nagyon részletes elemzést, ugye a bizottság javaslatairól, amit a bizottság a digitális gazdaság adóztatására tett. Tangor jelentésében a, ugye az alkalmazás és a rövid, illetve hosszú távú intézkedések a, a lényeg, tulajdonképpen az eszmecsere középpontjában ezek a pontok állnak és gondolom ezt mindenki hallotta, ugye szakértői véleményt fogunk készíteni azokról a pontokról, amelyeket önök beazonosítottak. És Rozáti úr jelentésében is az az érdekes, hogy ez a munka hogyan kapcsolódik a CCTB javaslathoz. Ugye nyilván az a dosszié folyamatosan a tanácsban is vitatárgya, és elhangzott az az aggály, hogy a digitális csomag gyakorlatilag elvonja a figyelmet a CCTB-ről, ugye a közös konszolidált társasági adóalapról, de ez azért nem történhet meg, a kapcsolatot a kettő között meg kell vizsgálni. Aztán ugye Felmerült az a kérdés is, hogy tudnánk-e szólni a tanácsi eszmecseréről. Hát a politikai eszmecserét azt gondolom a sajtóban követik, a különböző miniszterek nyilatkozatait ismerik. Az osztrák elnökség, ami a technikai részleteket illeti, stabilizálta a szöveget, ez egészen kiváló munka volt. Még nincs ennek vége, egyelőre ugye az alkalmazás, tehát hogy mi esik az irányelv hatája alá és mi nem, nem végleges. A tanács azt angolra lépen ellentétes irányba megy, ők próbálják szűkíteni az alkalmazási ö, kört. És még egy téma merült fel, ugye a sunset clause, a felügyeleti klauzula, és a tanácsnál, tanácsnál most ott tartanak, hogy megpróbálnak valami elfogadható megfogalmazást találni. A harmadik dolog pedig az az eszmecsere, ami az adó beszedésével kapcsolatos, tehát hogy hogyan lehessen megoldani ennek az adónak a beszedését úgy, hogy ne járjon az komolyabb adminisztratív terhekkel, költségekkel a tagállamok számára. Tehát ezeken a pontokon próbálnak megállapodásra jutni a tanácsban, remélhetőleg minél előbb, annak érdekében, hogy a politikai vita aztán már egy stabil, legalábbis technikai, szakmai szempontból robusztus szövegről folyjon, az előadó, árnyék előadók rendelkezésére állunk technikai kérdésekben, és mondom még egyszer, ahogy reggel is emlékeztettek el, ugye sürgős lenne ehm, haladni ezzel a dossziéval döntést hozni, mert ugye, ahogy hallottuk, a következő évre a költségvetési tervezetek elkészülnek a tagállamokban, jönnek az adók, amiket bekívánnak vezetni, tehát itt most nem arról van szó, hogy akarunk-e ilyen adót, vagy nem akarunk-e ilyen adót, hanem arról, hogy hány különböző adó fog létezni az egyes tagállamokban a gazdasági szereplők számára, és ugye minden helyzetet a tagállamokban külön-külön majd kezelniük kell. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak a hozzászólást. Ezen a ponton nem tudom, hogy a kollégák szeretnének-e hozzászólni. Nekem is van pár keresetlen szavam. Szóval Tudom, hogy ez nehéz ügy, két alapvető kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Az igazi probléma az, hogy a digitális gazdaságot hogyan lehet megadóztatni olyan körülmények között, amikor az üzleti modellek ilyen sokszínűek, a szermi tulajdonjogot, disztribúció, marketing, és így tovább, és így tovább. Tehát ez óriási kihívás jelent mindenki számára. Ugyanakkor egyértelmű igény is van arra, hogy megreformáljuk a jelenlegi rendszert, az átlag társasági adókulcs 8-9 ami jóval alacsonyabb, mint mint ahogy azt láthatjuk máshogy, a szuverenitás kérdése is felmerül Rosszetti jelentés kapcsán de Alan Lamassur hozzászólásából kiderült, hogy az igazi kihívás mégiscsak az lesz, hogy hogyan tudunk konszenzusra jutni. Jobb egy nem tökéletes közös megállapodás, mint az egyoldalú döntések, amelyek tönkretehetik az európai piacot. Az OECD modell nem elvetendő, de az amerikaiak az eléggé világos, hogy más irányba tartanak. Azt tudjuk, hogy az OECD munkája már eddig is hozott eredményeket, de folyik tovább. Az egyik módszer arra, hogy megoldjuk ezt, Moszkovici úr, biztos úr, amikor legutóbb itt volt, akkor is beszéltünk arról, hogy a sunset clause, tehát a megszüntetési záradék beépítése, ez célra vezető lehet a digitális adó ügyében is. Talán itt tudjuk a pad helyzetet megtörni valahogy. a digitális szolgáltatásokra kivetett adó vizsgálata talán némi következtetéseket le tudunk ebből vonni, de mégiscsak az a fontos, hogy a tagállamokat nem kényszeríthetjük arra, hogy valamit tegyenek adóügyben, hogyha úgy érzik, hogy ebből rosszul jönnek ki. Ugyanakkor a nemzetközi megállapodás irányába kell elmozdulnunk, és talán ez is segíthet. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Hogyha Ludik és Paul szeretnének reagálni az elhangzottakra, Paul talán. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az mindig jó, hogy ön is kiemelte, hogy egy tisztességesebb és egyenlőbb adórendszer bevezetése olyasmi, amit elvár tőlünk a közvelemény. Jobb egy európai megállapodás, mint az egyoldalú döntések, hiszen ez a piaci fragmentációhoz vezethet. A, persze az, hogy egyes tagállamok saját javaslataikat szeretnék elfogadni, és saját szabályokat bevezetni, ezért nem hibáztathatjuk őket mégis. Európai szintű megállapodásra van szükség. Eredményre kell jutnunk tehát. Hiszen alapvetően Fontos, hogy európai megközelítést alkalmazzunk a nemzetközi tárgyalásokon. A DST rövid távon, ami ezt jelenti, az konszolidált társasági adóalap, illetve a jelentős digitális jelenlét fogalma. Ezeket kell képviselnünk a nemzetközi szinten folyó tárgyalásokon majd. Alan Lemesz úr, mint mindig, most is nagyon igaza volt, Nem várhatjuk meg azt, hogy Amerika javaslatát nem várhatjuk meg, a nemzetközi megáldásokat nem várhatjuk meg. Európai megoldásra van szükség, és ha ez megvan, akkor ezt majd tudjuk képviselni a nemzetközi tárgyalások során. És ne felejtsük el azt, hogy Amerika egyoldalú lépéseket eh, okozott, a Jobs Act, illetve az adócsökkentések olyasmi volt, aminek nemzetközi következménye van, mégis figyelányt arra, hogy mi mit gondolunk erről, vagy a nemzetközi partnerek. Európai megközelítésre kell jutnunk, ez lehet előremutató megoldás. Nagyon remélem, hogy első lépésben átmeneti intézkedésként a DST, tehát a digitális szolgáltatások után fizetendő adó lehet az első átmeneti megoldás. Én mindenkit arra kérek, hogy a hatályt terjesszük ki az Amazon és a Netflix óriási cégek rengeteg pénzt keresnek, gyorsan nőnek, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A tanácsi vitában azt korlátozni akarják az adatok eladását ki akarják zárni a hatályból, ez nevetséges, ez egy óriási kiskaput jelentene a digitális szolgáltatási adóba tekintetében, ez napnál világosabb. Ami a hatástanulmányokat illeti, tisztességes adórendszerre, egyenlő versenyszabályokra van szükség, és szívesen megvizsgálom a köve, különböző javaslatok következményeit, de hát lássuk be, hogy sötétben repülünk, ez egy olyan úttörő jellegű munka, ahol soha nem látott feltérképezetlen területek fölött repülünk, ez nem exakt tudomány, tehát politikai eltökéltségre, szándékra is szükség lesz. Optimista vagyok az ügyben, hogy itt az Európai Parlamentben sikerül majd jó kompromisszamra jutnunk, ahogy CCTB és CCCTB ügyben is sikerült. Köszönöm szépen, kollégák! A módosítók benyújtásának határideje október 16-17 órakor, a módosítókat 19-én tárgyaljuk novemberben, és a szavazás az ECOM-ban december 3-án lesz. Az a cél, hogy a plenárisra ez januárban elkerüljön, és ott lehessen szavazni is. Köszönöm szépen, most pedig a következő napi rendi pontra felkészülendő egy rövid szünetet tartunk.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 Kedves kollégák, jó napot! Szeretnék üdvözölni mindenkit, és üdvözlöm Vesztager biztos asszonyt, a versenypolitikát felelős bizottsági tagot, a második és utolsó struktúrális párbeszéden ebben az évben. Kiváló lehetőség ez, hogy megvitassuk önnel versenypolitikákat, és kifejezzük támogatásunkat a cselekvése irányában, amelyek bemutatták, hogy proaktív, modern módon reagál a bizottság a versenypolitika érvényesítésére, és ez mennyiben segíthet bennünket a nagy kihívások kezelésében, melyet az új globalizált világ és technológiai fejlődés környezete szembesít bennünket, és kell, hogy erőnk legyen ahhoz, hogy a fogyasztókat, állampolgárokat helyzetbe hozzuk ebben az új világban. Persze nem tettünk sokat, ha például a Luxemburg eset mutatta, és mégis kettős nem adóztatás volt a helyzet, ám jogilag, jogos volt, így a jogszabályt kell megváltoztatni. Ez volt az eredmény. Nagyon helyesen, és most változtatják a jogszabályt, mutatja, hogy sokat tehetünk jogalkotási szempontból a verseny politika javításában és a PEPS napi rend érvényesítésében, ahogy mutatta ez az adóügyi eset is. Fontos volt. Még akkor is, ha a dolog eredménye nem volt a legjobb számunkra adott esetben, de fontos, hogy jogi szempontból is rámutassunk a helyzetekre, rátegyük a újunkat arra, hogy hol a gond, a sebbe helyezzük az újunkat, és jogszabályalkotási szempontból is igyekezzünk orvosolni a helyzeteket, és egy végleges megoldást kínálva. És hogy fontos, hogy rávetődött a sugárnyalba, fénysugár erre a kérdése, feltárva miben létét, és ezáltal sarkalva bennünket a megoldások kidolgozása jogokatási szempontból is, ezeket kell megvitassuk, ennek vetületeit a tevékenység tekintetében, a versenypolitika körében, és végre eljött az ideje, hogy az ICM e Plus ügyében szavazhatunk a jogi felülvizsgálat után. A Lunes jelentés is ide sorolható, mely a 108-108-as cikke alkalmazásának mikéntjét határozza meg, ma délután lesz erről vita, és az eljárás kérdésekről is fogunk eszmét cserélni első alkalommal dolgozzunk egy olyan európai programban, amely a versenypolitikákkal foglalkozik, ez nagyon jó nekünk. Lunes úr bemutatja majd ebeli jelentését, illetve véleménytervezetét október 22-én majd, és persze az éves jelentés is elkészül a versenypolitika tárgyában. Raymond úr az előadó, jelentéstervezettét a következő ECON ülésen október 18-án fogjuk megbeszélni. Az önnel folytatott eszmecsere, tehát valóban nagyon időszerű. A Google Plus, a luxemburgi ügy, sorolhatnám a, a cselekvéseinek sarokpontjait. És egyes területeken működve a versenypolitikai agenda lövitelében kell, hogy ezekkel foglalkozunk. Köszönöm, Margaret, parancsolj, átadom a szót. Thanks a lot, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves üdvözlő szavakat, és köszönöm, hogy érdeklődést mutatnak a munkám iránt, illetve, hogy beszélnek arról, hogy az egyenlő versenyszabályok mennyire fontosak az Európai Unióban. Számomra az igazán fontos az, hogy bonyolult jogszabályok, bonyolult szabályozó rendszer, rengeteg közgazdász és jogász dolgozik ezen a téren, de az alapvetés világos, hogyha nyitott a piac, akkor a piaci szereplők választása is szabad, hogyha nem kapunk jó árat és innovációt, akkor aki máshoz megyünk. És fogyasztók is jól járnak a nyílt piacokkal és talán ez a társadalom egészébe vetett bizalom növeléséhez is hozzájárulhat. Ezen próbálok dolgozni, és természetesen és Remonnal a következő versenyjogi jelentés ügyében is szorosan együttműködöm majd. Aztán persze ne felejtsük el, hogy nyílt piacokon a legjobb árakat kapják a fogyasztók, és az innovációra sarkalja ez a piaci szereplőket. Ezért védjük a versenyt, a szabadpiaci versenyt minden lehetséges eszközzel. Ugyanakkor a fogyasztókat sokszor nem érdekli az, hogy hogyan működik a piac. Vannak olyan aggodalmaik, amiket nem tud megoldani a piac. Tehát a piac nem kínál megoldást mindenre. Ezért is vannak jogszabályaink. Határozott, szigorú jogalkotás intézkedésekre van szükség, és önök nálam is jobban tudják, hogy nem csak a parlament feladata, de mégiscsak a parlament szabja meg azok a kereteket, amin belül mozoghatunk. Kartel ellenes jágy vizsgálatot indítottunk öt nagy német autógyárral szemben. Arra gyanakszunk, hogy nem csak biztonsági kérdésekben működnek együtt, azt gyanítjuk, hogy az együttműködésük célja az is, hogy a dízel és benzinüzemű motorok kibocsátásának, keresnek kibocsátásának csökkentését lehetővé technológia terén is együttműködnek versenyellenes módon, ami egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy környezetbarátabb autókat vásárolnak a fogyasztók, annak ellenére, hogy ez a technológia már bizony rendelkezésre áll. A mi feladatunk ilyenkor az, hogy alaposan megvizsgáljuk, hogy valóban a fogyasztók érdekeit szolgálja-e az autópiac működése. De emellett megfelelő jogszabályokra van szükség annak érdekében, hogy a károsanyag kibocsátást csökkentsük. A múlt héten szavazta meg az önök parlamentje az új emissziós szabályokat, ezt önök nálam jobban tudják. Természetesen mi szorosan együttműködünk önökkel annak érdekében, hogy az ambiciózus célokat teljesítsük emisszióügyben. Ezzel az párhuzamosan az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértését is szigorúan vizsgáljuk, hogy egyetlen tagállam se juttathasson tisztességtelen piaci előnyhöz néhány piaci szereplőt, az illegális adókedvezmények ugyanis ezt teszik lehetővé. 2014 óta 15 milliárd eurónyi be nem fizetett adót szedtünk be 40 cégtől, egy nagytól és sok kisebbtől. De az állami támogatásokon alapuló adóelkerülése szemben csak akkor tudjuk felvenni a harcot, hogyha csak bizonyos adófizetők számára biztosított adókedvezményekről van szó. A legfrissebb ügy talán a McDonald's, Úgy vegyük ezt alapul. A McDonald'snek lehetővé tették Luxemburgban, hogy a kettő kettős adózás elkerüléséről szóló luxemburgi amerikai megállapodás segítségével ne fizessenek adót. Dupla nem adózásról volt szó, sem Luxemburgban, sem Amerikában nem fizettenek ezen nyereség után adót sokat segítettek bennünk, a vizsgálat, minket a vizsgálat, vizsgálat során a különböző szakszervezetek. Ezt mindig jó, hogyha az állampolgári érdekképviseleti szervek, a civil szervezetek a munkánkat segítik, ez iránt érdeklődnek. Jelentős, alapos, átfogó elemzést végeztünk, de ez nem erősítette meg az eredeti gondolatainkat. A szerződés értelmében lehetséges volt ez a megoldás, tehát a McDonald's nem kapott különleges elbánást, hiszen ugyanez a, a, a lehetőség nyitva állt mindenki számára, ugyanebben a helyzetben volt, ezért Luxemburg az állami támogatásokról szóló szabályokat nem szegte meg. Ez nem jelenti azt, hogy semmi rossz vagy helytelen nem történt, Nyilván nem tisztességes az, hogy a McDonald's vagy hasonló cég kihasználja a Luxemburg és az amerikai adószabályok közötti különbségeket annak érdekében, hogy megmeneküljön az adófizetés kötelezettsége alól. Ezért örülök annak, hogy a luxemburgi kormány felismerte ezt, és új jogszabályokat kíván elfogadni a helyzet orvoslása érdekében, ami azt jelenti, hogy nem csak McDonald's, nem csak a McDonald's, hanem a hasonló ö, helyzetben lévő vállalatok számára is megszűnik ez az adóelkerülési lehetőség. Azt hiszem, hogy ez egy jó példa arra, hogy az állami támogatásoknak miért kell érvényszerezni, illetve ehhez miért kell, hogy társuljon aktív jogszabályalkotás is. Erős, határozott európai és globális szabályokra van szükség annak érdekében, hogy az adórendszerek közötti különbségeket ne használhassák ki ilyen visszaélésekre. Az önök parlamentjének a munkáját köszönjük, de további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az új szabályokat elfogadjuk, de ami talán még fontosabb, hogy ezeknek érvényt is szerezzünk, érvényt is szerezzenek azok az adóhatóságok, akiknek a szakértői tisztában vannak az új szabályokkal, tudják, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni. Biztosítottam önöket arról, hogy az állami támogatások felügyelete terén folytatjuk a munkánkat, az adó előnyökhöz jutott cégek ügyét vizsgáljuk majd árgus szemekkel, és vizsgálatot kezdünk akkor, hogyha úgy érezzük, hogy ez versenyhátrányba hozhat más piaci szereplőket. Természetesen a piacok elsősorban a fogyasztókat kell, hogy szolgálja egy digitális eh, piacon. Júliusban második döntésünket hoztuk meg a Google-lel szemben. A Google ugyanis a domináns piaci pozícióját az Android táblagépek és telefonok terén, operációs rendszerek ügyében visszaélt a domináns piaci helyzetével, annak érdekében, hogy az online keresésben is domináns maradjon, hiszen a táblagépeken, illetve a mobilokon is nyilván keresnek az emberek a Google Search és a Chrome eh, browsert előre eh, installálták ezekre a gépekre, ezért a Google hajlandó volt fizetni, annak érdekében, hogy a fogyasztók a saját eh, kereső motorját használják. Hogyha egy berendezést Google nélkül akartak volna eladni, ahhoz a Google beleegyezését kellett volna kérni, de az Android eredetileg az Android egy, egy nyitott operációs rendszernek készült, ugyanakkor a Google egyáltalán nem eh, tette, hagyta ezt nyitottnak. Ők akarták eldönteni, hogy a nyitott piacon kinek a kereső motorját használják. De a nyitott piacon nem a Google dolga, hogy ezt eldöntse, a fogyasztóké, a mi döntésünk kell, hogy legyen ez. Több mint 4 milliárd euróra bírságoltuk meg a Google-t, és arra köteleztük, hogy ezt a jogellenes magatartást szüntessék be. Annak érdekében, hogy az Android új verziója juthassanak a fogyasztókhoz, és a fogyasztók uh, az innováció előnyeit kihasználva szabadon döntsenek ezen ügyekben. A fejlesztők az, a, pedig továbbfejleszthetik a Google-féle Androidra az applikációkat, de más platformokra is fejleszthetnek. A verseny jog készen kell, hogy álljon a digitális korszakra. Már rengeteg dolog digitalizált a mai világban is, de ez még mindig csak a folyamat eleje. A technológiai forradalom még messze nem zajlott le. Éppen ezért márciusban három külön tanácsadót neveztem ki, az egyik az gazdas, közgazdász, a másik versenyjogász, a harmadik pedig technológiai szakértő, annak érdekében, hogy próbáljuk nyomon követni a technológiai fejlődést, hogy a versenyjogi szabályok megfelelnek-e a fejleményeknek. Márciusban fognak beszámolni arról, hogy mire jutottak. Januárban a digitális gazdaságról rendezünk egy óriási konferenciát, és szeretnénk eh, ebbe az együttes vagy közös gondolkodásba önöket is bevonni természetesen. A State of the Union, tehát eh, eh, az éves értékelés ügyben mit mondhatnék? Hát annyit talán, hogy nagyon sűrű a programunk, rengeteg dolog van, rengeteg a probléma, mindegy megpróbáljuk megoldani hasonló eltökéltséggel javaslunk olyankor új szabályokat, amikor a piac nem tudja önmagát szabályozni, például a környezetvédelme vagy a munkai biztonság garantálása érdekében, mert úgy érezzük, hogy a jogszabályok, illetve a versenyjog alkalmazása együtt biztosíthatja azt, hogy egy jobb Európát építsünk. Tudom, hogy hogy működik ez itt az Európai Parlamentben, és mindig sokat tanulok ebből a vitából, úgyhogy most várom a hozzászólásékat és kérdéseiket. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy teljesítjük ebbeli várakozását, és jó kérdéseket tudunk feltenni, meg hozzászólásokat. És köszönöm, hogy elmagyarázta és hangsúlyozta a luxemburgi McDonald's ügy miben létét fontosságát, természetesen várjuk a jogalkotási revízió eredményét. Azt gyanítom, hogy a CCTB szöveg elfogadása révén a tanácsban ez nem lett volna lehetséges. Ez is mutatja, hogy mi, a, mi az előnye annak, hogy új jogszabályokkal hogyan tudunk elkerülni kedvős nem adóztatást, és hogy tudunk olyan végleges megoldásokat teremteni, meg de facto elkerüléke kettőségeket. Köszönöm! András Schwab első hozzászólóként. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr. Szerintem nagyon izgalmas bevezető volt ez. Nagyon fontos, releváns pontokat érintett többen mindegyiket. Galtieri úr is utalt arra, hogy az ICM e Plus ö, hálózatra vonatkozó végszavazás, amelyben a, valóban, a szakbizottságban már szavaztunk egyébként róla, előbb-utóbb már nem mutat problémákat, más ügyeket is felhozhatnék, amelyek előttünk állnak még. Visszatérnék azonban előző utalására az állami támogatásra, amely eszköz lehet arra, hogy a tagállamok adópolitikáját kézben tartsuk, tartsák. Hasznos eszköz ez, gyakran bírálják ugyanakkor sokan kollégáim közül, nem csak tagállami parlamentekben, hanem itt is. Ám ebben az esetben hatékony eszköz lehet annak biztosítására, hogy Európában méltányos, egyenlő játékszabályok irányába lépünk tovább, amely minden állampolgár érdekét egyszerre szolgálja. Tudom, hogy kellett némi bátorság ahhoz, hogy a tagállamok ellen alkalmazzák, amelyek nem csak szomszédaikat károsították, hogy odavonzák a vállalatokat kedvező adópolitikával, és külföldre vonzák a vállalatokat onnan, hanem az állampolgárokat sem segítették, hisz nem jutottak hozzá az adó előnyeihez. Tehát az, amit olyan világosan és pontosan fogalmaz ebben, nagyon jó, mert nagyon sokszor nagyon nehéz meggyőzni kollégákat, különösen tagállami parlamentekben ennek a kérdésnek a fontosságára. A kérdésem azonban inkább olyan ügyekhez kapcsolódik, amelyekről szintén beszélt. A Sky News néztem tegnap, miszerint a Google megpróbálja összekev- megkerülni az EU ö, szabályozást ügynöksége bekapcsolásával. Nem tudom, hallott -e erről, nem tudom, ez, ez a hírcsatorna mennyire megbízható, de ha igaz, akkor az Európai Bizottság milyen lépéseket tervez válaszként. Második kérdésem a Brexithez kapcsolódik, hisz a merger controlban mm, néhány vállalat egyesülés, például Disney és Fox ugye még előttünk áll. Ön e vállalat egyesülésekkel mit ö, tervez tenni a hard Brexit esetén, hiszen kérdés, hogy vajon a piac egyben marad, vagy ketté törik. És utolsó megjegyzésem, elnök úr, szerintem rendkívül fontos, hogy a parlament közelről integráló maradjon abban a folyamatban, amely a versenypolitika meghatározását szolgálja a digitális korszakban, semmi a parlament vállalja is e szerepkörét a kezdeményezések révén, amelyeket tesz majd. Well, thank you and, uh... Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm szépen a munkát a javaslatom, várom a szavazást, és már együttműködünk a tagállamokkal, az ISN Plus javaslattal kapcsolatban, hogy készen álljanak az átültetésre, hogy az állampolgárok valóban élvezhessék ennek az előnyeit, és hogy a nemzeti versenyhatóságok jobban tudjanak figyelni, és jobban tudják védeni a fogyasztókat a nemzeti piacokon. Kiváló munkát végzett a parlament, az előadó is, és a gyorsaság is nagyon jó volt a jogalkotási folyamatban szerintem. Ami a reklámügynökségeket illeti, igen, ez eljutott hozzánk, ezek az állítások, tehát hogy Tehát eljutott hozzánk ez is, hogy hogy alakul ez a piac, egyfajta trójai falóként igyekeznek megjelenni, tehát mi követjük a, az ügyet, figyel, figyelemmel kísérjük az ügyet. Aztán a, a fúziók ellenőrzése, a Brexit, igen, persze vannak a vészhelyzetre is terveink, de úgy látjuk, hogy nincs annak kockázata egyelőre, hogy valami pont itt fennakad az időzítés miatt, és ez azért nagyon jó remélem, hogy ez folytatódni fog, tehát hogy továbbra is nagyon jól tudunk majd együttműködni az Egyesült Királyság nemzeti hatóságaival, ismerik őket, nagyon képzettek, profik voltak, és nagyon lelkesek is, és reméljük, hogy ez meg is marad, tehát ezt szeretnénk a Brexit után is így folytatni. Köszönöm. Pervans Perez. Köszönöm a szót. Köszönöm biztos asszony, és köszönöm, hogy így elkötelezte magát amellett, hogy valódi politikát folytat az európaiak érdekében. Elnézést kérek, hogy nem tudtam operatívabb következtetésre jutni a McDonald's ügyben, de legalább, hogyha a jogszabályokban a kiskapukat beazonosítjuk, akkor az már hasznos, és megmutatjuk, hogy hol vannak a korlátai a versenynek, és hát nyilván az adórendszerben is a kiskapukat megmutatjuk, ezekre felhívjuk a figyelmet. És ami pedig ezekről az adó megállapodásokról való munkáját illeti, ugye én nem kérem, hogy most titkokat osszon itt meg velünk, de azért érdekelne, hogy ez a csapat dolgozik-e még mindig az adó kérdésekkel foglalkozó csapat. És akkor Madeirára kérdeznék rá, mert mindannyian tudjuk, hogy ez a terület nagyon kedvelt helye sok portugál barátunknak, egyfajta adó paradicsom, és hát ha viszont a versenyt nézzük, akkor azért kiderül, hogy vannak itt hiányosságok, és talán nem tudom, erről tudna-e bővebben szólni. És akkor a harmadik dolog, a horizontális megközelítés, amit javasol, különösképpen ugye a digitális téren, nem tudom, hogy ezt hogyan illeszti be hogy hogyan kapcsolja össze egy másik aspektussal, ami tudom, hogy önt is nagyon foglalkoztatja. Ez a következő. Ugye az adatok személyes jellegűek, a személyes adatokat védelem illeti meg, és hogyan tudjuk ezt a kettőt összeegyeztetni, a teljesen, szinte már teljesen digitálisá vált világot, illetve a magánszemélyek adatait, a magánélethez való jogot, ezt hogyan lehet megoldani? Köszönöm. Hát először is köszönöm szépen a támogatást. Nagyon köszönöm, hogy a munkánkat támogatják. Tehát amikor például ugye megvizsgáljuk, hogy, a, megvizsgáljuk, hogy az állami támogatás az legális vagy sem, minden tagállamtól megkérdezzük, hogy ezeket az adóügyi megállapodásokat hogyan alkalmazzák, a cégeknek a megalapodásairól is példát kérünk. Tehát ugye vannak multicégek, a nemzeti preferenciát élvező cégek, kisebbek, és így tovább. Így próbálunk képet alkotni magunkról, és a jó hír az, hogy a tagállamok többsége, hogyha egyáltalán köt ilyen megállapodásokat, tehát vannak ilyen nek a vannak, van ilyenekre példa, akkor nagyon jól végzik, tehát figyelik a, a piacot, és korrektül járnak el. Tehát ezzel kapcsolatban nem sokára kis következtetésként, következtetéseket tudunk levonni, egy-két gondolatot össze tudunk írni, valami fajta útmutatóként, hogy hogyan érdemes eljárni. Vannak kérdőívek, amelyeket felmérésre használunk a bizonyos ügyek megnyitása előtt, mert azért az látható, hogy vannak itt még rendezendő ügyek. És az adóügyi munkacsoportunkat szeretnénk a digicom egy állandó osztályá alakítani, annak érdekében, hogy a munkát folytatni tudják. Mert annak ellenére, hogy sikerült előre haladást elérni, azért fontos azt jelezni minden szereplő számára, hogy minket továbbra is foglalkoztat ez, tehát figyelni fogjuk, hogy ugyanígy haladnak-e. És Madeira. Még mindig zajlik ez az ügy, most a következőt vizsgáljuk. Ezek a különleges lehetőségek, amelyek Madeirán elérhetők, vajon megfelelően alkalmazottak-e? Mert én azt mondjuk jogosnak tartom, hogy ugye egy külön, különös helyzetben lévő terület ilyen lehetőségeket biztosít, azt el kell ismerni, hogy különös helyzetben van, de hogyha előállnak egy ilyen különleges rendszerrel azért, hogy munkahelyeket vonzanak, cégeket vonzanak, akkor ezt valóban meg kell teremteni, tehát nem csak egy postafiók sziget kell válni a kontinentális Európához képest, hanem akkor valóban ott kell, hogy legyenek ezek a cégek, és valóban ott kell, hogy legyenek ezek a munkahelyek, ezt is vizsgáljuk, és vissza fogok még erre térni, amikor további eredményeink vannak. Aztán rákérdeztek az adatokra, hát ez már szinte szokásunká vált, hogy amikor a fúziókat ellenőrizzük, akkor megnézzük azt is, hogy milyen adatok fognak itt összeolvadni a két cég összeolvadásával. Személyes adatok, amelyekre külön oda kell figyelni, az újonnan létrejött adathalmazzal mi fog történni, vagy ezek eltűnnek, és akkor gyakorlatilag nincs értékük, vagy pedig milyen adatok ezek a fogyasztói szokásokra jellemző felmérések eredményei? Ezek nem személyes adatok, de nagyon hasznos erőforrást jelentenek az innovációra például, és akadályozhatják más vállalatok piaci belépését, mert nagyon nehéz lesz a számukra ilyen adatokhoz hozzáférni, hogyha két cég fúzionál és a adataikat is ugye összeolvasztják nem volt még erre példa, hogy emiatt lett volna komoly aggályunk egy fúzióval szemben, de azért egyre jobban értjük azt, hogy mennyire digitalizálódik minden. Én még emlékszem egy olyan fúzióra, hogy gyakorlatilag nem volt semmilyen adatoldala a dolognak, semmilyen digitális oldala. Tehát ez például az agrár, a vegyi ágazatban az volt régen jellemző, de most már ott is egyre fejlődik az egészségügyben, rengeteg szektorban most már jelen van ez, mert a fúzionált cégek így másként tudnak megmaradni a piacon, másképp tudnak továbbfejlődni, és így tovább. Most ezek az évek meghatározóak már, ami az adatok kezelését illeti. Köszönöm. Köszönöm, Ramon Tremosa. Köszönöm, elnök úr. Biztos azt, hogy üdvözöljük a házban ismét. Köszönjük a nagyszerű munkát, melyet elvégzett a fogy- az európai fogyasztók megvédésében, az egyenlő játékszabályok és az európai projekt érdekében. Várom, hogy a januári konferencián részt vettek a digitális kor címájában. Három kérdésem van. Az első a Google ö, antitrust ügye, ez év novemberében lesz a nyolcadik évforduló, hogy az előző biztos Almunia elindította az ügyet. Hol állunk ma ebben a eljárásban? Mikor várható a végső döntés? Még az önmandátum lejárta előtt? Mikor utoljára járt a e szakbizottságban, azt mondta, hogy némi javulás érzékelhető a search result ügyekben. A másik kérdésem az Alitália ügye. Van-e adat ebben az ügyben? Vajon az új olasz kormány válaszolt a vállalat struktúraváltását illetően, vajon az Elitália kifizette a 900 millió eurós hitel kamatait? Harmadik kérdésem pedig a Siemens Alstrom összeolvadás, a két vállalat összeolvadása hatalmas kihatáson az európai vasút ágazatra és iparra milyen visszajelzést kapott a kisebb ipari szerep, ágazati szereplőktől? Az Alstom és Siemens együtt az új vállalat kb. 80%-át adja majd több tagállamban a, a jelzőrendszerek, a mozdonyok és egyéb vasúti berendezések gyártásában. Vajon a bizottság szerint ez a túlsúly konzisztens a szabad piac szabályaival? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket az első kérdése, és ez a tény, hogy a Google Shopping eset már 8 éve folyik. Hát, mutatja, hogy miért olyan fontos az, hogy különféle módon lezárhatóak legyenek az ügyek. Lehessen megállapodás révén, lehessen egyeztetési eljárás, vagy akár tiltás és büntetés eszközével élni és mindezek az eszközök kezünkben legyenek, hiszen ha az előbb, előző bizottság meg tudta volna oldani az ügyet, valamiképp sokkal jobb lenne, gyorsabban lezárult volna, és egyes vállalatok, amelyek megszenvedték e hatásait, a legális Google viselkedés hatásait, azóta talpra álltak volna, használt láttak volna a döntésnek, mert a piac rendesen működött volna. Sajnos nem volt erre lehetőség, és ezért kellett a másik utat választani. Az, hogy hol tartunk ma, hát még mindig láttunk változásokat. A shopping, a árgépek működésében a nagyon ugyanakkor nagyon körültekintőek vagyunk abban, hogy nehogy a számok alapján hozzunk végső döntéseket, mert nem maguk a számok mutatják azt, hogy a piac nyílt-e vagy sem, hanem látni kell a mechanizmus működését is, hogy vajon a versenytársak is megjelennek-e az árgép működésében. E folyamatokat kell tehát vizsgáljuk, azt, hogy ez voltak éppen hogy is működik a valóságban. És mindenki észlelte a tényt, hogy jelenleg még nincs hivatalos álláspontunk, ez azt jelenti, hogy még mindig nyíltan vizsgáljuk, hogy működik-e és hogyan, vagy nem. Második kérdése az Alitáliát érintette, a kérdés első része hogy az olasz kormány milyen tervekkel bír. Erről nincs információm, az ügy továbbra is folyamatban van, része ennek az is, hogy milyen mértékű kamat esedékes. Egyike ez azoknak a kérdéseknek, amelyeket a múltban láttuk, állami támogatás esetében éppen a kamat szintje volt a meghatározó elem, hisz ha egy kormány beruházhat egy vállalatba, Hát, hogyha a kamat ö, piacon mozog, akkor a piaci szinten mozog, akkor ez rendben van. Ha viszont alatta van, akkor nyilván állami támogatás rejtett formája, és akkor lépnünk kell. A Siemens Alstom fúzió nagyon nagy figyelmet kapott, joggal, és informális tájékoztatás kapunk, jönnek hozzánk piaci szereplők, aggályokat megfogalmazva, hogy egy óriási vállalat lesz az Európában, Persze, elemzésünk részekkel legyen az is, milyen szerepet játszanak majd más globális nagyvállalatok az európai piacon. Vajon versenytársak lesznek-e, vagy az új fúziós vállalat? Vajon csökkenti a választási skálát a, a gördülőállomány és a vasúti jelzőrendszerek vásárlását illetően? és ennek mi hatása lesz a közlekedési ágazatra. Az elemzés még folyamatban van, persze reméljük, hogy bárki, aki aggályt érzékel, hozzánk fordul, és nem túl későn teszi ezt, ha a fúzióval kapcsolatban aggája van az európai piac működését illetően. Az európai piac sajátságos globális szinten is, mert olyan sok, olyan sűrű a vasúthálózat hosszú-hosszú-hosszú évtizedek óta, Kérem, ha agály van, jelezzék. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Versenyjogi előadónk Raymond úr. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm biztos asszony itt. Már csak azért is, mert elég világos elképzelése van arról, hogy a versenypolitika miről szól, és hogy hogyan néz ki egy jól működő nyitott piac, illetve hogy mik az előnyei egy ilyen jól működő nyitott piacnak. Ez mindig öröm számunkra. Hogyha más célt akar szolgálni, akkor az nem versenypolitika. A társadalmi igazságosság vagy éghajlatváltozás az nem versenypolitika. És egyértelmű vonalat kell húzni a kettő között. Ön is így erre el. Ez nekem alapvetően elfogadható, de amikor például a digitális piacról beszélünk, akkor hosszú távú problémával kell szembenéznünk emiatt, ugyanis hogyha a digitális cégeket csak a jogszabályokkal próbáljuk szabályozni, akkor túl lassúak vagyunk évekbe telik egy új szabály elfogadása, tíz évbe telik, mire ezt felülvizsgáljuk, és ez idő alatt platformok jönnek, mennek, kinőnek a semmiből, majd összeomlanak, miközben a szabályok nem születtek rájuk vonatkozóan. Amikor a verseny politika kialakult Európában, az nem a fogyasztó védelemről szólt, hanem a cégek hatalmának korlátozására a szélesebb értelemben véve. Talán érdemes újra kezdeni ezt az együtt gondolkodást. Én a versenypolitikai jelentésben megpróbálom ezt megtenni. Értelmezzük tágabban a versenypolitikát, mint ahogy azt tettük az elmúlt 15-20-30 évben, főként a digitális gazdaság terén Google, Microsoft, Facebook és így tovább. Amikor az adataimat használják, amikor engem felhasználóként kezelnek, akkor ez nem fogyasztó vagyok ebben a helyzetben. Például olyan politikai cikkeket mutatnak, amely megváltoztatja a gondolkodásomat, akkor én nem fogyasztó vagyok. Értem én, hogy a versenypolitika hogyan működik most, eh, de parlamentként nekünk ezt sokkal szélesebb körű értelmezésben kell tekintenünk. Van egy néppárti jelöltünk, aki az Európai Bizottság elnöke szeretne lenni, aki azt mondta, hogy a Facebookot másképp kell kezelni, és ezt meg kell vizsgálni. a versenypolitikát szélesebb értelemben felfogni szerintem ez jó ötlet. Ön hogyan tudja ezt elképzelni, hogyan tud össze hogyan tud majd együttműködni velünk ez ügyben. Erről, hogyha tudna egy pár szót szólni, azt megköszönöm. Köszönöm szépen. Itt két különböző dologról beszélünk szerintem egyszerre. A versenypolitika keretbefoglalása megtörtént több eszköz is van erre, és ez jó. Az európai demokrácia keretében a munka, körülmények, környezetvédelem, emberi jogok, gyermekmunka, számos ilyen dologról hozunk döntést, és ezen belül léteznek a szabályozott piacok. Nyilván egyikünk sem egyikünk sem tudja igazából elfogadni azt, hogy ez másképp legyen. Főként ma, amikor idézőjelben véve monopóliumok jellemeznek számos piacot, akkor érdemes ezt nem elfelejteni. Egy szabályozott kereten belüli versenyről beszélünk, nem teljesen aki kapja marja a szabad piacról. És bizony a verseny, piaci verseny egy ilyen szabályozott kereten belül szabad. Ugyanakkor az, ahogy a versenypolitikára tekintünk, ez is folyamatosan alakul. Hiszen az innováció ösztönzője, ez egy mint egy eszköz, ez egy, ez egy valuta, ez egy iszonyatosan sok színű összetett fogalom, és a versenypolitikához mindig újabb és újabb dolgok csapódnak. Az innováció eh, és a verseny, mint az innovációra ösztönző dolog, ez is nem túlságosan gyorsan, de mégis apró lépésenként alakuló eh, dolog. Az autóipari kartel ügy. Itt nem ár eh, kartelezésről van szó. Nem arról van szó, hogy a piacot leosztották maguk között tél, éjszak, dél. Attól tartunk, hogy ez egy olyan kartel, amelyben, amikor is úgy döntöttek, hogy az emissziócsökkentés terén rendelkezésre álló legfejlettebb technológiát úgy döntöttek, hogy nem használják. Tehát ez egy innováció ellenes kartel. Tehát már a mostani versenypolitika keretében is alakulnak a dolgok, mert a piacok változnak, az üzletmenet változik, tehát nem ülünk ölvetett kézzel, várva az új jogszabályokat, és majd ezeknek próbálunk érvényt szerezni. Nem, körülöttünk változik a piac, ezért a mi versenypolitika fogalmunk vagy értelmezésünk is változik. Tehát a két dolog szorosan összekapcsolódik, például a szögbelövő pisztolyok kapcsán volt egy ilyen fizikai ügyünk, de ez ugyanaz, mint, a, mint az Android Google Search ügy. Tehát ez jól mutatja, hogy megpróbáljuk ezt újra és újra új, ö, átértelmezni a érdekében, hogy a mindennapokban használható legyen a meglévő jogszabályi keret. Fontos azon elgondolkodni, hogy ezek a cégek hogyan nőnek, hogyan fejlődnek, hogyan hoznak érte, létre értéket, illetve mennyi helyet hagynak a piacon másoknak. Amiről el kell, gond, amin el kell gondolkodnunk, egy, egy dolog világos, az én adataim az én tulajdonomban vannak. De mihez kezdhetek ezekkel az adatokkal? Odaadhatom másnak az adataimat? aki majd esetleg még tovább adja. Ha mindenki átadná az adatait valaki másnak, akkor az innováció részére vagy céljaira rendelkezésre állnak az adatok olyan cégek számára, és nem a legnagyobbak közé tartoznak. A magán adatokhoz való joga, illetve a saját jogainkkal való rendelkezés joga is folyamatosan felmerül, hogy a cégeket fel kellene e, darabolni, hogy hogyan kell ezekre a cégekre tekinteni, hogyan lehet új, modern módon megosztani a személyes adatokat annak érdekében, hogy az innovatív potenciál másképp is megjelenjen. Megmondom őszintén, nincsen válaszom ezekre a kérdésekre. nagyon nehéz is lenne egyébként, de remélhetőleg az említett konferencián, az is az elkövetkezendő hónapokban a versenypolitikai jelentés keretében tudunk talán még erről közösen gondolkodni. Köszönöm szépen, Dimitris Papadimulis. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött biztos asszony. Kérem, vegye föl a fejhallgatóját, mert görögül, görögül beszélek. Ugye láthattuk, hogy az Európai Parlamentben nagyon széles, horizontális többség támogatja az ön munkáját, a versenypolitikai munkáját, határ, párthatáron átnyúló támogatással. Vajon miért? Hát azért, mert majdnem minden jelenlevő egyetért az az alapgondolattal, amelyet ön bemutatott és képvisel. Nem várhatjuk tehát a piactól, hogy minden magától megoldjon, jogszabályokat kell alkotnunk, a piacot szabályozni kell, illetve élni kell a már meglevő jogszabályokkal. Ha meg új kihívás érvényesül, akkor javítani kell a jogi kereteken. Nem vagyok bizonyos abban, hogy vajon versenyjogi biztosként ugyanígy támogatják önt a tagállamok is, ahogy mi. Vagy elég ta- tagállam támogatná önt a tanácsban. Három kérdésem van. Első. Nagyon fontos valóban az, és egyben veszélyes is, hogy kartel jön létre mondjuk az autóiparban. Mert akkor nem csak az árakat diktálja, hanem akár gátakat emelhet a verseny előtt, a technológia fejlődése előtt. Például a kevésbé szennyező technológiák bevezetését akadályoztathatja. Múlt héten az Európai Parlament nagyon nagy többséggel megszavazta azt a jelentést, amely megköveteli a gyorsabb, nagyra törőbb kibocsátás csökkentést. Beszámolna arról, vajon ön szerint mikor lesz eredménye a kutatásnak ez irányban? Mert vannak bizonyos gyanúink, szerintünk olyasmi történik e területen, amit a kartellek intéznek a háttérben, és amely akadályozza az előlépést. Aztán lehetette a tax rulingok esetében, hogy a tagállamok jelentős része jó munkát végez. Példákat ad, mutatja, hogy jól alkalmazzák az intézkedéseket. Ön is erről számolt be. Hogy akkor mi, a, mi van az érem másik oldalán? Vannak, vannak olyan tagállamok, amelyek nem korrekt módon élnek a tax eszközével? Nem adnak elég adatot? amelyekkel kapcsolatban úgy érzni, úgy érzi, vizsgálódni kellene? A egyes ágazatokban? Tud példákat, ahol a texturingokat úgy használják, mint a McDonald's esetében? Mondotta, hogy bizonyított, hogy megtörtént, voltak éppen jogszerű volt, úgymond, ám nem volt sem igazságos, sem morálisan igazolható, és a luxemburgi kormány később meg is változtatta döntését harmadik kérdésem. Nagyon sok, és személyesebb jellegű kérdés, nagyon sok publikációt olvasok, olyan szövegeket, melyben önnel foglalkoznak, és jövőbeli terveiről, meg a bizottságban végzett munkájáról. A ciklus vége felé vagyunk. Önt érdekelné az, hogy biztosként folytassa a munkáját, vagy még magasabb szinten képviselni ezeket a ügyeket? Akár. Nagyon nehéz az, hogy az autókartelekben mikor vannak kartelügyek. Amikor valaki az autójában ül, húszkulcsal indít, ugye a, a kartel a gyártja a sluszkulcsot, az indítómotort, a, a, az üléshúzatot, mindent az autóban. Gyakorlatilag kartel belnevő cégek gyártanak le és szállítanak. Van azon egy másik oldala is ennek az érmének, mert jól tudjuk, hogy az autóipar például biztonsági kérdésekben együttműködik, és összeteszik, amiük van. És attól azt reméljük, az autóipar cégei az elektromos autó irányba tett nagy paradigmaugrást is együtt szervezik meg, és ezáltal javíthatjuk majd. Ugye az áttörés tesz majd az akkumulátorok gyártása, jobb gyártása, újrahasznosítása, és ennek révén lehet az együttműködést a nagyvállalat, az autóvállalatok és mások vállalatok között az értékláncban elősegítve. Tehát nyílt gondolkozással kell ez hozzáállni, nem mindenhol a karteleket vadásszuk, csak ott, ahol ártanak a fogyasztó érdekeinek ezek. A kibocsátás csökkentés tekintetében valóban nagyon káros van nekünk fogyasztóknak, hogyha akadályoznák a technológiát itt. És ahogy a bevezetőben mondtam, a parlament módszertanát van nagyon elégedettek vagyok, és tudom, hogy a szabályozásban dolgozó kollégáim is nagyon örülnek annak az ügyműködésnek, támogatásnak, amit a kibocsátás ügyekben és a botrányban a parlament tanúsított. Hogy a tagállamok melyikében van okunk rákérdezni a tax rulingok miben létére. Ahol ok, ott kérdezünk, vizsgálunk, tettük és tesszük. Vannak nyitott ügyek. Ott az IKEA ügy, majd nem zárult le, ezek alapul, és ilyen nagyobb rendszereket is vizsgálunk, amelyek nem tax alakulnak, hanem amikor egy rendszert hoznak létre, amelyet csak egyes vállalatok élvezhetnek, nem az összes. A brit CFC ügy jó példa erre. Továbbra is folytatjuk ebbeli vizsgálódásainkat. Ami majdnem láthatatlan a viták során, az az a tény, hogy mi konkrét esetekben vizsgálódunk, a tanács jogszabályokat fogad el, hogy európai szinten lehessen változtatni. Reméljük, hogy a közös társasági adóalap is ilyen döntést tesz nem sokára, ám a tagállamok is változtatnak. A legfrissebb példa a luxemburgi kormány által beterezett jogszabályjavaslat, de Hollandiában is változtatják a jogszabályt, Írországban is, Máltán is, Cipruson, Cipruson is, jogszabálymódosítás van folyamatban, annak érdekében, hogy a tagállami jogszabályok jobban illeszkedjenek az európai szabályokhoz. Ez pedig nagyon jó, hiszen így lehet lépésről lépésre közelebb kerülni egy olyan helyzethez, ahol nem csak a legtöbb vállalat, hanem minden vállalat befizeti az adóját tisztességgel. Utolsó kérdésére pedig lehet, hogy egyesek hallgatják, meghallgatják, mások nem, hogy én nagyon-nagyon örülnék, ha lenne egy következő biztosi ciklusom, lehet, hogy szerint versenyjogi biztosi ciklusom majd. Ugye próbálom ezt mindig szerényen megfogalmazni, de hát talán látják, hogy, hogy szívesen végzem ezt a munkámat. Ugye, és egy, egy folyamat közepén vagyunk, jön a konferencia, vannak viták, vannak nyílt vizsgálatok, új dolgok nyílnak meg, így módon tehát számomra nagy megtiszteltetés, nagy öröm lenne, hogyha maradhatnék ezen a pályán, és az európaiakat ezzel szolgálhatnám. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Kicsos következik. Köszönöm szépen. Nehéz környezetben vagyunk most, és igen, nagyméretű multinacionális cégekkel állunk szemben, akiknek a lehetőségei hatalmasak. És közben egyre inkább digitalizálódunk, a digitális jövő felé haladunk előre, az energiatakarékos autók felé, és így tovább. De hadd térjek ki a görög példára, itt sehol nem sosem működött jól szervezett piac, de a válság aztán sokat rontott rajta az élelmiszerek és a fogyasztói cikkek ára nagyon megugrott. Az európai átlag fölött van, talán itt van a legtávolabb az európai átlagtól, és az egyfőre jutó GDP az Európai Unió átlagának 94%-áról 70%-ra esett vissza és a költségek ugye nagyon megemelkedtek. De lehet, hogy ez a, a piac struktúrájából adódik, hogy ez annak az oka, és ez nagyon igazságtalan, hogy a, a jövedelmek így alakultak. Az állami építőipari cégek ről azt olvashatjuk nagyon sok állami jelentésben, hogy sokkal többet számláznak ki, mint más cégek, ők kapják a megbízásokat, sokkal drágábban dolgoznak, de talán nem működik akkor jól a piac. És drámai események következtek be a bolgár eseményekkel együtt. Volt egy baleset, ahol 18-an veszítették el az életüket, valószínűleg az út minősége miatt de az útépítést az Európai Unió finanszírozta elvileg, és ugye a Marino Valdi újságíró halála is, aki ezeket az ügyeket próbálta feltárni, ide tartozik. Tehát ezeket a problémákat, amiket felvillantottam, az élelmiszerára Görögországban, az építőipari cégek tevékenysége Görögországban és Bulgáriában, az utak állapota. Nem tudom, hogy ilyen problémákra is jut-e ideje, mert ezek is fontosak, nem csak az óriási nagy multicégek problémái. Köszönöm. Igen, hát természetesen igaza van, hogy ezek is nagyon fontos témák, hiszen ezzel néznek szembe az állampolgárok a hétköznapjaikban. És amit mi itt Európában próbáltunk kialakítani, az egy olyan modell, amely lehet, hogy esetleg követőkre talál máshol is. Megvannak a nemzeti versenyhatóságok, akik az európai versenyjogot is végrehajtják, érvényesítik a nemzeti piacokon. Az elődöm egyébként többek között pont ezt is megtette, hogy a nemzeti hatóságok hatáskörét felmérte az egyes tagállamokban, és ami kiderült ebből, az az, hogy ugye egyrészt a hatóságok jól működtek együtt velünk, de az az, hogy a nemzeti versenyhatóságoknak nagyobb függetlenségre van szüksége. És pontosan ez szerepel a javaslatunkban, remélem, hogy hamarosan ezt el tudjuk hivatalosan is fogadni, és a tagállamok közöttük Görögország ezt majd a gyakorlatban is alkalmazni tudják, hiszen a függetlenségnek pont az a lényege, ugye, hogy a versenyhatóságok nem mindig jó hírekkel szolgálnak a kormányoknak, Előfordul, hogy piaci elemzésükből kiderül, hogy nem jól szervezett a piac. Nem csak konkrét ügyekben lépnek fel, hanem az egyes ágazatokat is vizsgálják, ahogy mi is megtesszük, megnézik a piac szerkezetét, és remélem, hogy a javaslat hatása amelyen ennyire szorosan együttműködünk, az lesz, hogy függetlenebbek lesznek a hatóságok, több erőforrásuk lesz, jobb eszközeik lesznek, hogy az egyes ügyeket kezeljék, és hogy magasabb bírságokat tudnak majd kiszabni, és így nagyobb lesz az elrettentő erő, tehát a vállalkozások nem fognak olyan magatartást követni, amely nem szolgálja az állampolgárok érdekeit. A legutóbbi felmérésből kiderült, hogy az európai versenyjogszabályoknak megfelelő döntések 85%-át a nemzeti versenyhatóságok hozzák. Egyébként nemrégiben Aténban jártam, és akkor találkoztam a görög nemzeti versenyhatóság képviselőivel, nagyon odafigyelnek ők arra, hogy kihasználják az európai jogszabályokat, a görög fogyasztók érdekeit védjék. De egyébként nem csak Görögországban, nem saját hazámban, mindenütt így van ez, hogy a Nemzeti Versenyhatóság feladata ez, hogy védje a fogyasztókat, és az állampolgárok valóban fordulnak is a versenyhivatalhoz, hogyha valami nincs rendben, ha úgy látják, hogy építő, az építőiparban kartel kezd kialakulni, vagy például az élelmiszer kiskereskedelemben, vagy bárhol, ha probléma van, mi is a piaci szereplőkkel dolgozunk, de ugyanígy a nemzeti versenyhivatalok is. Köszönöm, Néna Gyűl következik. Köszönöm, biztos asszony, üdvözlöm, és két dolgot szeretnék említeni. Az első a Brexit, az Európai Unió ugye szeretne garantálni, hogy az Egyesült Királyság az EU 27 hetekhez képest a elvárásoknak nem megy alá, de ugye sokan eh, igyekeztek a, az Egyesült Királyságból eh, cégeket elszipkázni, pénzintézeteket és így tovább. Több oka lehet annak, hogy mondjuk egy cég vagy egy ilyen intézet valamelyik tagállamot előnyben részesíti, vagy esetleg egy másikat. De a azt nem tudom, hogy holisztikus megközelítést lehet-e alkalmazni a pénzügyi szektorban. Nem tudom, hogy ön a verseny szempontjából ezt hogyan tudja garantálni, hogy tisztességesek legyenek a ö, körülmények. Ezek a, ugye a cégek letelepítését könnyítő tagállami döntések azért nem biztos, hogy mindig Vonza, vonzani próbálják magukhoz ezeket, akár kedvező adó fizetési ígéretekkel ezt hogyan tudják ellenőrizni. Aztán az éghajlatváltozás témájában ön is sok beszédet tartott. Ugye idén megjelent az ENSZ jelentés, és azt olvastuk benne, hogy sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség, hatalmas kihívásokkal nézünk szembe, és ugye ez a ház is az évek során jogszabályokat fogadott el, mégis nem gondolja, hogy itt az ideje annak, hogy az EU versenyjogi szabályait is felhasználják eszközként arra, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelmet segítsék. Én ezt talán az adó elkerüléssel szemben folytatott küzdelemhez hasonlíthatnám. Tehát amikor ugye kiderült a, felmerült a Panama botrány, és így tovább, ugye akkor kerültek ezek a témák napirendre a tagállamokban is, és a közvélemény figyelmét is megragadták, tehát nem tudnánk valami hasonlót elképzelni az éghajlatpolitikában? Az LTS rendeletet is ugye létrehozták az EU-ban, és gyakorlatilag élen jár emiatt a az EU ezen a téren, de mégis nagyon kevés szereplő uralja az energiaszektort, és közben itt a fogyasztók egyre magasabb energiaköltségekkel néznek szembe, de talán itt is lehetne valamit tenni. Igen, hangzik a válasz, osztom a véleményét, tehát ha egy vállalkozás ugye a helyszínt választ a működéséhez, akkor holisztikusan kell, hogy nézze a helyzetet. De lehet egyébként, hogy néha ez valamilyen adóügyi ösztönző, máskor a jól képzett munkaerő, vagy az infrastruktúra lehet vonzó, vagy az, hogy más vállalkozásokhoz lehet közel valaki, vagy a versenytársaihoz, több különböző oka lehet annak, hogy egy cég hova települ le. Nem láttunk egyébként eddig arra példát, hogy nagyon konkrét adóügyi kedvezmények, ösztönzők lettek volna, de hát persze mindannyian ugye azzal élünk, hogy a vállalati adózásban a szerződés megteremti a verseny lehetőségeit, tehát itt különböző kezdeményezések vannak a versenynek ezen a terén. De ugye úgy döntöttünk a szerződésben, hogy ezt elfogadjuk, ugyanúgy, ahogy eldöntöttük azt is, hogy az illegális állami támogatást pedig nem fogadjuk el. De hát nyilván, ha valaki felhívja a figyelmünket egy-egy ilyen problémára, akkor a, ki fogjuk vizsgálni azokat az ügyeket. Aztán megnéztük például a Jaguárnak nyújtott támogatást, Szlovákiában kaptak ilyet az ottani letelepedéshez. Igen, nagy befektetést eszközöl a Jaguár, több mint egy milliárdról van szó, és azt hiszem 125 milliós támogatást kapnak ehhez. És ezt vizsgáltuk, megnéztük, hogy mi lenne a Jaguar alternatívája gyakorlatilag az lett volna, hogy az EU-n kívül fektet be. Tehát itt ez igazolható, azért kapjuk, azért adják a támogatást, hogy ott maradjon az Európai Unión belül, ott fektessen be, új munkahelyeket teremtsen, ahelyett, hogy az EU-n kívülre megy. Tehát időnként nagyon konkrét esetekben, specifikus esetekben engedélyezhető, elfogadható az állami támogatás, de a pénzügyi szektorhoz képest ez egyáltalán nem, tehát ez attól teljesen eltér. Aztán az éghajlatváltozással kapcsolatos felvetése. Nagyon sokat foglalkozunk ezzel a témával, azért is, mert ugye az energia előállítása, felhasználása változik, és újabb és újabb kiszolgáltatott helyzetek adódhatnak, tehát a gyenge pontokra fény derül, és a tagállamok gyakorlatilag szeretnék, hogyha lenne tartalékuk, hogy ne legyenek kiszolgáltatva, és ezek a kapacitás mechanizmusok a tagállamokban, amikor létrejönnek, gondoskodni kell arról, hogy a versenyt magát ne akadályozzák, annak érdekében, hogy a megújuló energiák is be tudjanak törni, vagy meg tudjanak állni a piacon. Aztán az aukciók a megújuló energiák támogatását csökkentették. Tehát most már sokszor előfordult, hogy például a szélerőmű parkokat úgy építették, hogy semmilyen támogatás nem járt ehhez, és ez nagyon fontos. Említette, hogy az ETS rendszer reformja most zajlik, és természetesen ez annak az oka, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályokat is felülvizsgáljuk már az LTS esetében, azért, hogy ugye megfeleljünk az elfogadott jogszabálynak, és ezért volt itt ugye szintén a konzultáció is meghirdetve, tehát erre nem sokára sor kerül, azért, hogy a jogszabály valamennyi hatását kifejthesse. Úgyhogy igennel válaszolok a kérdésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályok is lehetővé tegyék ezeket a lépéseket, az éghajlatváltozással szembeni harcot, és sok tagállamnak szüksége van egy ilyen backup rendszerre, például amikor átállnak vízenergiára, szélenergiára, napenergiára, vagy bármi másra. Köszönöm szépen, Markus Ferber. Köszönöm szépen, biztos asszony, elnézést, hogy kicsit elkéstem, de a, éppen adó tisztviselők jöttek a választókörzetemből látogatóként, a adópolitikával, adójoggal foglalkozó szakemberek, és hát kapcsolódik a témánkhoz, az állami támogatások ellenőrzéséhez. Ám más kérdésem volna itt most, a digitális világban gyakran mondjuk, hogy a kihívásokra jogalkotási kezeléssel kell válaszolni. A Google Ugye mutatja, hogy minden hosszabb az eljárás, ugye a digitális világban ez akár a végtelenség húzódhat, mire elfogadható megadás születik, és ez, ez viszont nem elfogadható időtartam, mert sok vállalat egyszerűen kiesik a piacról ekközben. Lehetőség sincs arra, például Google-al szemben, hogy valamiképpen érvényesítsék érdekeiket, vagy jogaikat. Két új ügy futott be az asztalunkra azóta, amely a piaczavarás kérdésére igen vagy nem válasz követel meg. Egyrészt a fizetési szolgáltatások. Az Apple például az Apple Nearfield Communication körében csak az Apple Pay révén fizethető, a e, más vállalatok, más felhasználók nem használhatják az Apple-nek ezt a átutalási rendszert, rendszerét, és az, az Amazon ö, is hasonló módon kizárja a más felhasználókat az Amazon fizetési rendszeréből, és bizonyos szolgáltatásokból. Nehéz bizonyítani a piac ö, dominanciát, mert nincs igazi piacra ezeknek a szolgáltatásoknak, és e monop fóliumok, persze ettől még megállapíthatóak. Hogyan lehetne gyorsabban reagálni? Hogyan lehetne vállalatokat rákényszeríteni, hogy más fizetési módokon is engedélyezzék szolgáltatásaik megvásárlását, hiszen ez különben piaczavaró hatással lehet. Nos, ugyanak pont ugyanezek a kérdések, amiket magunknak felteszünk olykor, újra és újra, hogyan lehet felgyorsítani a folyamatot. És tetszik a kifejezés, hogy elfogadható időtartamban kell tartani, hiszen van határa annak, hogy tudjuk felgyorsítani az ügyeket, hiszen aszimmetrikus rendszerekben vagyunk, egyes esetben 5 perc alatt be lehet törni valaki, a, a lakását, valakinek fölmarja az aranyat, vagy az ékszereket, és el eltűnik a rabló, aztán hetekig, hónapokig tart, hogy elfogják, aztán a bírósági lájtság, bizonyítsák, hogy ő volt a rabló, és aztán végül is jó volt esetben nagy nehezen végre sokára elítélhetik. Ez az aszimetria az elkövetés és a, és a jogorvoslat között abból adódik, hogy a, a rablót nem köti a, a jogállamiság. Minket viszont igen. Ez az ez, amiben sosem engedünk, ebben mindenki egyetért, hogy a, jog, a jogállamiság rendszerét fenn kell tartani, itt nem lehet gyorsítani. Ugyanakkor azért vannak eszközök arra, hogy a jogszabály betartása mellett is gyorsítsunk. Köztes megoldásokat is alkalmazva, megfelelő körültekintéssel és éberséggel, feltárva helyzeteket, és ha van egy olyan eset, amely úgy tűnik, hogy alkalmas az köztes intézkedések alkalmazására, akkor meg is lépjük ezt. Persze, ez önmagában nem elégséges, és ezért kértük a tanácsadókat, hogy előretekintésben is segítsenek bennünket. Mindeközben igyekszünk mi is digitalizálni magunkat. Ha valakit hogyha valaki lemásolja egy vállalat szolgáltatását, és letölti előtt 700 ezer dokumentumot kellett megvizsgálnunk, ezeket rendeznünk kell, meg kell nézni, hogy van-e valamiféle bizonyíték, találunk-e füstölgő fegyvert, elkövető fegyvert és hát megfelelő ö, lépéseket, megvan az egymás utánság a lépéseknek, mihez valaki bevádolunk, akkor meg kell küldeni a dokumentumokat neki, hiszen meg kell, bele kell tekintsen az iratokba, és ezt összekeverjük, hát akkor az idők végezetéig tarhat, tarthat. Tehát, ha gyorsan hozzáférhetünk a témadossziéhoz, akkor gyorsabban működhet a dolog, mint hogyha teljes káoszban vannak ezek a témadossziék. Persze a digitalizálás nagyon sokat segíthet. Egy hetet itt, két hetet adott lehet megtakarítani, ez felgyorsítja a folyamatot, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne tartanánk be minden jogszabályt, és ne vizsgálnánk felül a jogszabályokat, ha szükséges. Csak azt, hogyha ahol van lehetőség, hogy gyorsítjuk az eljárásainkat. A két említett példával élve, ezeket épp valóban nagyon szorosan nyomon követjük, hogyha egyes szolgálatok működését akadályozzák, szolgáltatásokat akadályoznak, akkor felmerül a kérdés, hogy domináns a vállalata vagy sem. Ha egy vállalat nem domináns, akkor sok minden megtehet, ami rendkívül bosszantó lehet a fogyasztó szempontjából, de teljesen legális a versenyjog szempontjából. Mert nem dominálja a piacot. És ha egy vállalat nem domináns a piacon, akkor nagyon sok fura dolgot megtehet, akár bírálható dolgot, különösen bírálható volna akkor, ha domináns szerepe volna a vállalatnak, de mivel kicsi, nem merül fel ilyen agály. Ez lehet itt is a kérdés, mint mondottam, vizsgálódunk, és elkezdtünk e- az Amazonnal kapcsolatban vizsgálódni az adatok felhasználás illetően, hogy a, a, az Amazon által kezelt kisvállalatok adataival hogyan kezeli az Amazon, hogy akár a saját vállalkozását vigye előrébb. Úgyhogy ha ebben van valami mondani valójuk, vagy jelenteni, akkor ön örömmel várjuk. Mert hogy mi is foglalkozunk ezzel. Köszönöm, Paul Tang. Köszönöm, elnök úr. A tech óriás cégek eh, domináns pozíciójáról szívesen beszélnék, de mégis most más témáról beszélek. A angol és holland székhelyre, dupla székhelyre rendelkező cégekről szeretnék beszélni. Ennek vannak ugyanis hátrányai, például adózási szempontból, és azért lobbiznak, hogy a különböző adó elbánástnak, főként a brit részvényesek miatt ez fontos lenne, útjukban van, akadályozza őket ez az adó. Shell esetében 2005-ben volt egy tax ruling, és arra jutottak, hogy valószínűleg a holland jognak ellentmond ez a rendszer, és 7,5 milliárd eurónyi összegről beszélünk, tehát óriási összegek forognak itt kockán a dupla székhelyen rendelkező cégek problémája eljutott önökhez, és az ő lobbizásuk is nyilván eljutott. Ők kaphatnak különleges bánást. A Shell és 2005-ös ügy, amiről az adószakértő kiadott egy véleményt, ezt megvizsgálják közelebbről? Igen, Hangzik a válasz, tisztában vagyunk ezzel, már önök is említették nekünk korábban, és a média figyelmét sem került el ez a kérdés, és természetesen figyelemmel követjük a dolgok alakulását, hogyha új információ áll az rendelkezésére, akkor azt is természetesen szívesen figyelembe vesszük. A follow mit ért, hogy ezt az ügyet konkrétan megvizsgálják? Igen, már vizsgáljuk. Már beszéltünk erről az ügyről korábban, ön is említette, és természetesen a média beszámolók sem kerülik el a figyelmünket, próbáljuk megérteni az egész ügyet, hogy van itt, -e, van itt, van -e itt valami, amit, amit tényleg érdemes is tudunk vizsgálni ez ügyben. Köszönjük Werner Langer, a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, biztos asszony. Két kérdésem, két kérdéskört érintenék egyik kapcsolódik ahhoz, amit Berezaszom megkérdezett, az adóverseny ügyéhez. Történelmet írt az Apple ügyjel Írországban, bejelentették, hogy szeptember végére kifizetések történnek már. Kérdés, hogy megvalósult-e ez, hogyan bonyolítják le a fizet, kifizetést, és vajon miképpen tudunk tényeket teremteni a bírósági végz, határozat birtokában. Megvitattuk a Mader ügyet is, hasonlóan Máltán is egyébként. A csatlakozási szerződésben ott áll, hogy a külföldi vállalatok csak 5%-ot fizetnek adót, 30-at a hazai, 25% adóvisszatérítés van, átmeneti időszakra ez lehet, hogy elfogadható. A Maderem hogyha nem feltétlenül, ha a verseny jogi szempontból a hazai vállalatokat az európai belső piacon rosszabbul kezelnek, rosszabb elvenes kapnak, mint a külföldi, a harmadik pedig a hollandiai licenszek. A Hollandiában nem adóztatják a ö, szabadalmi bejelentéseket. Versenyhatóságként ez vizsgálható, hiszen egyáltalán itt lehet egyáltalán jogi szempontból vizsgálódni az önök szempontjából, csak az önök hivatalából. És nagyra értékelem a munkáját e területen, biztosan van persze ellenállás, például a, a hazájában, Dániában, a legnagyobb Dán bank pénzmosási ügyére gondolok, hát van máshol is vizsgálódni való. A másik dolog, amit érintenék, az a kérdés, hogy a szerződések a több autóvállalatot, termékeit forgalmazó kereskedő házaknál. Említette, hogy júliusban a gépjármű szektorban a kartel szabályozás tekintetében vizsgálatokat folytatnak majd meg. Két német vállalat volt érintett, az egyik a Volkswagen, amely méltánytalan feltételeket kínált és diktálni kívánta a szerződéseket a másik pedig a BMW, amelynek a részleteit még nem is ismerem. Ebből ügyben kérdeznék, köszönöm. Uh, yes. Igen. Apple befizette a korábban be nem fizetett adókat kamatostul. 14,2 milliárd eurót fizettek be. Ez egy különleges számlára került, így tehát leállhatott a bírósági eljárás, amit elindítottunk, azért, mert nem érkezett meg mm, e, teljes mértékben a fizetés, így tehát a Írország elleni pert így lezárhatjuk. Madeira ügyében pedig azt vizsgáljuk, hogy a madeirai különleges adókedvezményeket jó célra használják-e. Különleges elbánásban részesülhet Madeira, mert nem magán a kontinensen van, de igen, de akkor, hogyha ezzel valóban munkahelyeket teremtenek. De ha nem így van, akkor az így nem helyes, ezt vizsgáljuk most, és természetesen minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb lezárjuk ezt az ügyet. A másik kérdését Mátával kapcsolatban megismételni? a külföldi befektetők és a hazai vállalatok közötti adóztatás különbség, amelyeket hosszú távon megoldásként elfogadtak ugyan a csatlakozási tárgyalások során, de szerintem tíz évvel utána már be kéne fejezni. Vannak különleges rendelkezések a meglévő ö, támogatások ügyében, ez egyébként minden tagállam esetében így van amikor belépnek az Unióba, külön, külön rendelkezések vonatkoznak a már meglévő adókedvezményekre. Falopot végezhetünk, hogyha úgy érezzük, hogy igazából ez már nem indokolt. Málta ügyében eddig nem tettük fel ezeket a kérdéseket, de majd utána nézek és vissza megválaszolom önnek ezt részletesebben. Hollandia ügyében, hogy például a szabadalmak által létrehozott értéket adóztatják-e vagy sem. Nos, ez az OECD keretein belül kezelt kérdés, hiszen az OECD vizsgálatok arra jutottak, hogy egy olyan rendszer, amelyben próbáljuk a kutatás és fejlesztést összönözni, és az ebből származó szabadalmakat, ez teljesen legitim hogyha befektetnek egy adott országban kutatásba, fejlesztésbe, és ebből pat, eh, szabadalom keletkezik, akkor a szabadalomra kivetendő adóból kedvezményt kaphatnak. De hogyha ilyen a jól ismert patent box rendszert alkalmazzák, ami bárhonnan jöhet, akkor a szabadalomból származó jövedelemadóztatása teljesen másképp alakul. Alapvetően ezt kívántuk, megállapodás született, hogy ez mm, megszüntetésre került. Ez igazából nem is ügy, ez Moszkovici úr ügye. A tanács már meg is szavazta, hogy ez a változás, erre a változásra sor kerüljön, hiszen a kutatást és fejlesztést ez segíti, a helyben történő fejlesztést, tehát igazából nem csak arról van szó, hogy olyan helyre csatornázzák a szabadalmat, ahol ezt nem kell, ezután nem kell adózni. Az autókartel ügyében a gyanunk még nem igazolódott be, de mi nagyon konkrétan fogalmaztuk ezt meg. Általában például biztonságügyekben szerintünk jó, hogyha együttműködnek az autógyárak, ez mindannyiunk érdeke fogyasztóként, de Szerintem a jövőben például az akkumulátorok témájában biztos együttműködnek majd az autógyárak, hogy hogyan lehet újrahasznosítani az akkumulátorokat. Tehát van olyan terület, ahol szerintünk rendben van az együttműködés, de mostani kartelvizsgálat nem erre terjed ki. Az aggodalmunk vagy a gyanunk az, hogy azért karteleznek, hogy ne használják az emisszió csökkentési rendelkezésre álló emisszió csökkentési technológiát. Azt egyről nem találtunk az emissziós botrány és az említett kartel között eddig összefüggéseket. Az emissziós botrány, a Dieselgate ügyet Jirki Katainen segítségével a csapat még a mai napig vizsgálja, de hát ez a vizsgálat még nem zárult le. No. Fut az idő. Werner, 7 hát percet vettél igénybe. Csak egy rövid kérdést megengedesz. A 2013-ig eh, engedélyezett az, hogy csoport vál, vál, a, a, az autóvállalat és a eh, középvállalat partnere, amely az autókat értékesíti, ilyenfajta megállapodásot kössön. A Volkswagen továbbra is fenntartja ezt, erről mi a véleménye? We'll, have to exchange on that. Nos, ez ügyben. És ez ügyben majd akkor vegyük fel a kapcsolatot egymással, de ez egy mellékes ügy a technológiai kartelhez képest, amiről az imént beszéltem. Good. I have accumulated a bonus, so you can... Jó, bónuszt halmoztam fel, úgyhogy nem panaszkodhat, hogy rugalmasságot használok, alkalmazok másokkal is, ez a Rangen bónusz. Tessék, Mikrofont kérünk. You were on the list, but Á, nem kér szót? Rendben van, mondja az elnök. Rajta volt a listán, de nem muszáj. Vannak-e spontán felszólalások? Ha nem, akkor le tudjuk ezt zárni időben. Ezt a kiváló struktúrált párbeszédet Margarete Vestagerrel. Köszönjük szépen a versenyügyi biztosnak. Továbbra is örömmel várjuk majd a folytatást hiszen vannak itt olyan pontok, olyan kérdések, amelyek kapcsán folytatnunk kell az együttműködést, tehát köszönjük, és természetesen a legjobbakat kívánjuk önnek. So, dear colleagues, uh, let's start with... Kedves kollégák, az utolsó napirendi pont, a 17-es napirendi pontnál tartunk. A határon átnyúló fizetésekért felszámoló díjak az EU-unióban és a pénznek közötti átváltás során keletkező díjak. 104 módosító érkezett. A jelentéshez. Az előadónak adom meg a szót négy percre, aztán az árnyékeladók három percet adnak, spontán hozzászólások. 30 percünk van az egészre. Eva Majdel, a néppárti előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy állampolgári párbeszéd találkozóról rohantam vissza, kedves kollégák. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, az Econ kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. Örülök annak, hogy olyan jogszabályon dolgozhatunk, ami nem csak az tagállamokat és az embereket hozza közelebb, hanem tényleg rengeteg e, európai számára a mindennapos problémákat enyhíti, hiszen határon átnyúló átutalásokkal minden napokban találkozunk. Az európai integráció kézzel fogható egy területe ez, ahogy azt már korábban megígértem, ígértem. Én természetesen szívesen próbáltam beépíteni a kollégák javaslatait ebbe a jelentésbe. Nagyon örültem annak, hogy határon átnyúló fizetések díjaival kapcsolatban nagyon ambíciózusak voltak a frakciók többségben. Az európai cégek és polgárok ilyen irányú megosztottságának véget kell eh, vetni, ez teljesen világos. Büszkék vagyunk az egységes belső piacra, amely az Európai Unió alapját adja. Éppen ezért egyik tagámból másikba küldeni eh, pénzt ugyanannyiba kell, hogy kerüljön, függetlenül attól, hogy melyik tagállamból indul és melyik beérkezik. A az európai szolgáltatóknak számára ezek az átutalások, ezeknek a feldolgozása nem okozhat problémát. Egész egyszerűen a mai világban nem meggyőző az az érv, hogy az elszámolóházak a különböző valutákat nem tudják olyan könnyen kezelni, hiszen a számítógépek világában ezt egyszerűen nem tudjuk elfogadni. Az emberek érdekei kell szem előtt tartani, a gazdaság érdek, cikkeit, és a, persze a központi bankoknak, illetve eh, a piaci szereplőknek a némi időt kell adni ahhoz, hogy a technológiai megoldást megtalálják. Oda kell figyelnünk arra, hogy eh, más szolgáltatások, eh, tehát egyes szolgáltatások diának a csökkentése vagy eltörlése titokban ne jelenjen meg máshol. Éppen ezért olyan fontos, hogy nem csak a pénzfelvételek, hanem a bármilyen más tranzakció során az átváltás díj ne növekedjen. A 108-as, 109 es módosító ezért olyan fontos, ezt köszönöm a kollégáknak, a jogbiztonság és a könnyebb jogmegfelelés esetében ez senki sem sétálgat külföldön vásárlás közben, sem számológéppel, sem a szerződés egy példányával, éppen ezért a pénzátváltás díját a aktuális ország, illetve az eredeti fizetőeszköz vagy pénznemben is meg kell jeleníteni, Világos, nem félrevezető információt kell nyújtani az érintett ügyfeleknek. Ez az elképzelésem, remélem, hogy a kollégák eh, ezt osztják velem. Karasz Niedermayer, Józak kollégák érveire gondolok. A fogyasztói szervezetektől illetve Ludvigson úr módosítója 199-es számot viseli, ami egy opt-in és opt-out um, klauzulát jelentene az alternatív pénzváltó cégek számára. Szerintem ezt lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók szabadon válasszanak esetleg alternatív megoldásokat. A óriási felelősséget ró ránk ez az új jogszabály, ezért Természetesen számítok a kollégák segítségére annak érdekében, hogy ambiciózus céljainknak eleget tegyünk. Köszönöm, Éva, most megadom a szót a jelentéstevőknek, a szocialista frakcióban, Ludvigson úr három percben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is ö, azzal kezdem, hogy a tevőnek megköszönöm a kivel együttműködést, várom annak folytatását konstruktív módon az ülések folytatásában. Módosítóim jó részt arra koncentrálnak, hogy biztosíthassuk azt, hogy minden tagállamot lefedjen az irányelv, és a legolcsóbb alternatívát világosan be kell mutatni a fogyasztóknak, amikor válogatnak az egyes váltó ö, szolgáltatók között, pénzváltó szolgáltatások között. Emlékezzünk arra, miben egyezett meg ez a ház, amikor az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatásról szóló tervezetét vitattuk meg. Azt követeljük a bizottságtól olyan javaslatot szembe, amely csökkenti a határon átnyúló kifizetések költségét. Akkor több valadát érintenek ezek. Azt akarjuk, hogy csökkenjenek a határon átnyúló kifizetések költségei minden devizában. Ezt ki is mondtuk akkor, nem? Annak idején. Ott áll írásban. Nem tudom, az Európai Bizottság miképpen látja. Mi azonban Európa állampolgári által választott képviselők, nekünk kutya kötelességünk, hogy minden állampolgár költsége csökkenjen. Független attól, hogy melyik államból jövünk, és milyen államból, milyen államba fizet az illető, és eurót érinte vagy sem a kifizetés. Azok az állampolgárok, akik fizetési szolgáltatásokkal élnek, sokszor nem is tudják, hogy a hazai fizetés sokszor majdnem mindig drágább. Mikor külföldön az ember például a kártyát használja, sokszor gyorsan kell döntjön az ATM előtt, hogy milyen valutában veszi fel a pénzét. Sokszor informál döntést nem is lehet hozni, tájékoztatott döntést, hiszen nincs erre mód és idő a való életben és még ha látjuk is a, az átváltási kulcsot, vagy a, a, a képernyőn, nem tudjuk összevetni semmivel, nem lehet összevetéseket alkalmazni, gyorsan kell lépni, ben van a kártya a gépben. Én olyan módosítókat fogok beterjeszteni, amelyek alapján a fogyasztó valóban ezt tudja vetni az egyes átváltási ajánlatokat. És a szolgáltatók kötelező jelleggel kell tájékoztassák a felhasználókat a kihatásairól is annak, hogy milyen valutát vagy devizet választanak a kifizetés végrehajtására. Nem akarom a dinamikus átváltási folyamatot semmi módon fékezni, akadályozni, de a fogyasztók szempontját tiszteletben kell tartani, nem lehet automatikusan döntése kényszeríteni őket megfelelő információ nélkül. Hogyha úgy döntenek, hogy dinamikus konverziót alkalmaznak, akkor a szolgáltató tudas, kötelezően tudatni hivatott velük, milyen kihatásai vannak mindennek, milyen egyéb költségei, és a, az ügyfél, a fogyasztó kell, hogy lássa a végső teljes költségét ennek a konverziónak. Az új átlátható szabályok tehát úgy kell életbe lépjenek, hogy a 12 hónapos határidő megvalósuljon az új szabályok bevetésével. Ha pedig a fogyasztó úgy dönt, hogy másik eh, devizával, devizát alkalmaz, akkor a szolgáltató a tényleges kifizetést kell alkalmazza a konkrét költségekkel határon átnyúló ügyletek vagy átutalások esetében is. Az új szabályok hat hónappal azután kell életbe lépjenek, ahogy az irányelv elfogadása kerül, hiszen a technikai adaptáció ö, könnyebb ilyen esetekben, mint a, a, a fizikailag felvett pénz, készpénz esetében. Köszönöm a konstruktív vitát, eddig is, meg a jövőben is. Szerintem olyan megoldást jutunk, amely az állampolgárok javát szolgálja majd. Ozsog úr, az ECR előadója következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen a javaslatokat, a kompromisszumos módosítókra vonatkozó javaslatokat is, viszont van egy kérdésem, ami a konkrét tartalmat illeti. Az A kompromisszumban asszony nagyon világos jelzéseket kapott a szocialistáktól, az ECR-től, de a saját frakciójától is. A tekintetben, hogy mi volt a szándékunk, mi szerettük volna kiterjeszteni a hatályt. Tehát a határokon átnyúló transferekre a díjakat megszüntetni, minden uniós valóta nem esetében, nem csak az euró esetében. Azért, hogy a kölcsönösségi elvet figyelembe vegyük, illetve a szabad versenyelvét is az Európai Uniós fizetési szektorban. Plusz azért is, hogy valamennyi pénznemet egyenlő bánásmódban részesítsünk. Ön viszont nem fogadta meg a véleményünket, és most mást javasol, mint amit mi kértünk az A kompromisszumban azt olvasom, hogy az eurozónán kívüli bankok most díjakat kell, hogy kivessenek a határokon átnyúló folyósításokra, utalásokra, minden más valutában, ami nem euró, viszont az eurózónán belüli bankokat nem kényszerítik ugyanerre, hogyha az eurózónán belüli határokon átnyúló transferekről van szó, eurón kívüli valutákban is. Hogyha ezt megnézzük, és az, hogy milyennek a következménye a fizetési ágazatra, akkor azt gondolom, hogy az eredeti javaslat sokkal jobb volt, mint amit az úgynevezett kompromisszumban olvasunk, úgyhogy arra szólítanám fel az előadót, hogy legyen szolidáris és egyelő bánásmódot alkalmazzon az eurozóna tagállamai és az eurozónán kívüli tagállamok között. Nem szeretnénk elfogadni azt, hogy az eurón kívüli valuták imázsa sérül, ezek mondjuk másodrendű vagy másodrangú valutákként jelenjenek meg. És még valami, a tranzakciók költsége hogy az elvileg az átváltási arány és az ECB frissebb, legfrissebb árfolyama közötti különbség, hogyha átláthatóak akarunk lenni, és összevethető információkat akarunk, akkor az átváltási árfolyamokat kell összevetni. A hagyományos banki tranzakcióknál ez nem végleges persze, hanem becsült, és zárásként még azt is szeretném elmondani, hogy az EU még mindig olyan tagállamokból áll, amelyeknek egy része nem fogadta el az eurót, nem vezette be az eurót, és a főbankjuk nem az ECB, tehát miért ennek a referenciája, miért, miért ennek a referencia rátáját használják, és miért nem a saját nemzeti bankjaikra támaszkodnak ezek a tagállamok. Szerintem csak bonyolítjuk itt a dolgokat, ahelyett, hogy egyszerű megoldást alkalmaznánk, fix díjakat lehetne bevezetni, ez lehetővé tenné az összehasonlítást és megvalósítaná az átláthatóságot. És még valamire magyarázatot kell adni, a, a rejtélyes effektív árfolyamok, ugye a késleltetett fizetés esetében más árfolyamot alkalmaznak, ez néha elég rejtélyes. Ebben a dokumentben van, a dokumentumban vannak más dolgok is, amivel nem értünk teljesen egyet, ezért beküldünk majd még javaslatokat, remélem, hogy az előadók között meg fogjuk ezt még vitatni. Nincs senki az LD-ból, úgy látom. Úgyhogy Reimann úr következik az öldektől, nem? Akkor Diegas úr a Guéből, nem bocsánat, mondja az elnök. Tévedtem. Először parancsoljon akkor Reimann úr. Um, Köszönöm, elnök úr. Röviden csak a lényegét illetően a módosítóknak. Alapvetően, hogy rövidre fogjam, támogatjuk <laughs> mindazokat a módosítókat, melyek azt célozzák, hogy a fogyasztókat jobban védjük, és amelyeket több kollega is beterjesztett, különösen támogatjuk azt, amely nem csak kiigazítani határon átnyúló kifizetések költségeit, hanem a nem eurók kifizetéseket is, mint a 69 és a 71-es olalúvizban részéről, ezeket támogatjuk, és együtt is értünk azokkal, a például 35, 36, 37, mert szintén olalúvizban terjesztett be, melyek célja, hogy teljesen átlátható legyen, és összevethető az ár az egyes konverziós szolgáltások között, már a tranzakció előtt. Annak ugye nem sok értelme van, utólag jön rá az ember, hanem bizony előtte kell tudni a kifizetési módok árkülönbözetét a fogyasztónak. A választás előtt. Különben nem oldjuk meg a problémát, nyilvánvalóan. Így aztán annak ellenére, hogy egyetértünk nagyon sok olyan módosítóval, mert azok úr terjesztett be, nem értünk egyet a 100 76-ossal, amely alapvetően azt irányozná elő, hogy ebben az ügyben csak ex post átláthatóságot kell biztosítani, hiszen ez semmit sem ér, nem oldja meg a problémát. Mindezenáltal tetszik az a gondolat, hogy a kifizetési szolgáltatás használó kizárhasson, ha akar olyan konverziós szolgáltatásokat, amelyeket nem kíván, ezeket megint Ole Ludvigson a 99-es és 101-esben javasolt, és hasonló kép. Ínyünkre van az, hogy az átláthatósági követelményekben szerepeljen a, a konverzió költsége, ahogy tanult a Hübner, és javasolta meg a híres Ole Ludvigson is, ahol nem értünk egyet a módosítókkal. Az az, hogy nagyon sok kollégától láttunk módosítókat, és úgy tűnik az Európai Banki Hatós, Bankhatóságtól jön az input, legalábbis tisztviselői szinten, hogy zárjuk ki az átmeneti időszakra egy árplafon gondolatát. Az ATS, amit javasoltak, és aztán amelyet töröltek, több kollega részéről törölni kívánnak, kizárná annak a lehetőségét, hogy ilyen árplafon létrejöjjön. Tehát volna egy olyan nem működő piac, ahol a fogyasztókat kifosztják, és tanulmányok mutatják, és a bizottság közben egy árplafont javasol, legalábbis addig, amíg az átlátható intézkedések mindenhol megvalósulnak. Ez szerintünk legalább arra jó, hogy a, a kizsebelés megszűnjön addig is, és az átment időszakban szerintem teljesen észszerű volna egy ilyen árplafon alkalmazása. Sajnálatos, hogy olyan kollégák is, akik egyébként, egyébként az erős intézkedéseket támogatják, itt, itt egy legalista jográgú csapdába esnek. Kérdés azzal, hogy az IBA-nek van-e jogköre, vagy nem ilyen javaslattal élni. Szerintem politikai alapja van annak, hogy a maróni problémát orvosoljuk így, és így ha az irányelv jogi alapot is teremt, akkor az IBA kiadhat ilyen árplafon szintet, és itt megint a fogyasztók mellé állunk, hiszen a tanulmányok világosan mutatják, hogy a fogyasztók mindig többet fizetnek, hogyha alternatív intézkedéseket alkalmaznak, mint a bank normál ajánlata. És ezt a kizsebelést ennek véget kell vetni, és az árnyék előadó körében, és itt főleg a jelentéstevőhöz szólok, üdvözölném, hogyha az RTS tervezetet az Európai Bizottság javaslata szerint alkalmaznánk az európai fogyasztók érdekében. Uh, uh, Köszönöm szépen a Viegas úr nevében. A tőle megszokott módon anyanyelvemen portugálul fogok hozzászólni. Két megjegyzésem lenne talán csak Általánosságban a marginális költség elméletet mindenkihez hasonló módon én is közgazdász végzettségem miatt jól ismerem, a költségek nullához való konvergálása mikor működhet. Nos, Azért, mert nem működik itt a dolog, mert egész egyszerűen nem egy verseny alapon nyugvó kon- konkurens piacról beszélünk ebben az esetben, hanem egyértelmű ármanipulációt látunk. A tranzakciós költségek exponenciálisan nőttek, vagy nőnek eh, Portugáliában. A nemzeti költségek, eh, eh, nemzetközi költségekhez való igazítása egész egyszerűen a portugál fogyasztók számára nem hoz kellő megoldást. Egy eh, plafont, tehát egy maximális értéket kell meghatározni, ez lehet számunkra csak megnyugtató megoldás. A válság miatt nyilván a bankok kis megrogytak, ezért próbálnak ilyen, illetve a kamatok is elképesztően alacsonyak, a nem fizető kintlevőségeik hitelek miatt a még meglévő tranzakciókra kivetett magasabb díjakkal próbálják valahogy a piaci eredményt hozni. Másfél eurós díjat kell fel számolni, miközben a bankok ezréve bocsájtanak embereket, tehát azt hiszem, hogy mindenképpen egy maximális plafont kellene bevezetni, ugyanis a verseny alapján működő piacon a nullához közelítenének, de hát ez itt most nyilván nem fog működni. A másik a bankautomatából történő készpénz felvétel esetében a panaszoknak eh, se szeri se száma, az felszámolt diákat az emberek eh, nem tudták előre, illetve nem értették, nem volt átlátható a eh, rendszer, főleg nem akkor, amikor külföldön más pénznemben vesznek föl a saját bankkártyájukkal pénzt. Eléggé szkeptikus vagyok az ügyben, hogy hogyan tudunk gyorsan, szinte automatikusan többféle lehetőséget nyújtani az embereknek. Aggasztó a helyzet, A célunk az, hogy az átutalások tranzakciós költsége hogyan csökkenhet minél hamarabb. Hát végső soron remélhetőleg majd azért elindul a csökkenés a nulla felé. A spontán hozzászólások ha nem bánják, akkor a saját tekintetemet kapom el, és én is mondanék egy-két keresetlen szót ezzel kapcsolatban. Az ár kontroll, árszabályozás soha nincs ingyen. Viegas úr is említette, hogy amikor az oligopólia piaci dominanciájával visszaélve manipulálja az árakat, ilyenkor indokoltnak tűnik az árszabályozás annak érdekében, hogy tulajdonképpen másokra toljuk át ezeket a költségeket, hiszen ugye ingyen ebéd nincsen, hogy azt jól tudjuk. Valahogy meg kell találni az egyensúlyt, hogy valóban a végső megoldás kiegyensúlyozott legyen. Fordulok az előadóhoz, szeretnél lezárni ezt a témát és a vitát. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, még egyszer köszönöm, ahogy önök is tudják, nagyon szorít minket az idő, ezért is van az, hogy a kompromisszumos módosítókat már körbe küldtük, és az árnyék előadó ülésre vonatkozó javaslatunk még nem került kiküldésre, de minél hamarabb megtesszük ezt. A hozzászólásokra engedjék meg, ha, hogy reagáljak röviden, még akkor is, hogyha a kompromisszumos módosítókról ma részletesen nem beszéltünk. Az árnyék előadó kollega az ECR részéről megszólította, erre mindenképpen reagálnom kell. Akkor próbáljuk azt tisztázni, hogy az A kompromisszum szövege sokkal közelebb áll az ECR és a szocialisták javaslatához, mint amit az Európai Bizottság tette az asztalra. Azt javaslom itt, hogy nem csak az eurózónán belüli határon átnyúló díjakhoz, hanem a nemzeti valutákban felszámolt díjakhoz is igazítsuk. Ha például Varsóból Brüsszelbe utalunk zlotyit, akkor az kerüljön ugyanannyiba, mint hogyha Varsóból Brüsszelbe nem zlotyit, hanem eurót utalunk. Vagy ha Varsóból Varsóba utaljuk. Az egyetlen határon átnyúló tranzakció, ami nem szerepel ebben a kompromis módosítóban, hogyha zlotyit utalunk Szófiából Brüsszelbe. Ami hát igen ritka, lássuk be. Ez a határon átnyúló kifizetések vagy átutalások egy igen kicsi százalékát fedi ez csak le, és ami valóban a bankok számára is clearing szempontból jelenleg még elég drága. Ezért azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság elemezni, hogy mennyibe kerülne ez, és aztán persze szívesen kiterjesztjük erre a maradék kis részre is eh, a jelenlegi jogszabálytervezetet. Az átváltási díjak ügyében hát itt igencsak nagyon nehéz szakmai, technikai kérdésről van szó. Írásban jobban szeretném ezt a folyamatot lefolytatni, hogy nehogy félre értsük egymást, aminek ugye fennáll a veszélye. RTS, as uh, mentioned uh, on behalf of the Greek. RTS ügyben pedig a Gigold, Sven Gigold a zöldek nevében említette. Meggyőződésem, hogy az Európai Bankhatóságnak hatáskört adni arra, hogy zartja ezt a pénzváltási gyakorlatra is kiterjesz el. szerintem egy igazából egy szokatlan és igencsak indokolatlan intézkedés lenne, ami túl is mutatná ennek a jogszabálytervezetnek a hatáján vagy a mandátumán. A zöldek az egyetlenek, akik ehhez ragaszkodnak. Az Európai Bizottsággal egyeztetünk az elmúlt hetekben, és ők is már feladták ezt az ötletet vagy gondolatot. A piaci szereplők és érdekeltek, érintettek meggyőző többsége között, ha volt egy valami, amiben egyetértettek, akkor pont az volt, hogy ezt nem akarták tehát, hogy ezt vegyük ki a szövegből, ezt azért a meggyőző többség támogatja. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna röviden elmagad, elmondani. Remélem, hogy folytatjuk a konkrét vita majd még ez ügyben. Köszönöm a menetrendet, illetve módosítók értékelése ma van, 9-én, az ECOM-ban. November 5-én lesz a szavazás, plenárisra pedig valószínűleg novemberben megy. Ezzel zárom az ülést, találkozunk ismét fél háromkor, nemzeti parlamentekkel folytatott eszmecsere lesz. Másképp ülünk majd, kérem keresse mindenki a nevét az asztalon. Jó étvágyat, találkozunk!